Well, um, if some of you are having rather a, a longer lunch than others, that's fine. You can... Úgy látszik, hogy vannak, akik hosszabb ebédszünetet tartottak. Nyugodtan szivárogjanak vissza a terembe, de mi azért folytatjuk a, az eszmecserét, úgyhogy megkérem, hogy azok, akik már bejöttek a terembe, legyenek szívesek, foglalják el a helyüket. Csak emlékeztetek mindenkit, hogy ebéd előtt arról beszéltünk, hogy hogyan lehetne megvalósítani a kőolajmentes jövőt, és hogy vajon erre van-e lehetőség. Most újra felvesszük a fonalat a három szakértővel itt a panelben. Gazdasági, politikai szempontból fogjuk megvizsgálni ezt, illetve közlekedési szempontból az, hogy mit is jelentenek ezek az elméleti elgondolások, amelyekről délelőtt hallottunk. Tehát hogyan lehet mindezt a gyakorlatban átültetni? Hadd mutassam be tehát a jobb oldalamon, ez nem a politikai jobb oldalt jelenti, Anthony Bernbaumot, aki befektetési bankár, ő az HSBC bankban a globális lehetőségek divízió feje. Hallottuk már, hogy ez az a bank, amely támogatást adott a Better Place nevű szervezetnek, ugye Shai Agassi szervezetének. Nagy szeretettel üdvözöljük Fabien Erlót is, aki a francia vasutak, az SNCF ökomobilitás részlegének a vezetője, megváltoznak a pozíciók, mondja Sirin a moderátor, tehát most már új pozíciót tölt be, de majd bizonyára elmondja nekünk, hogy milyen is ez az ökomobilitás kezdeményezés az SNCF-en belül. Tulajdonképpen az SNCF ennek a beruházó szerveként működik. Britként eh, azt hiszem, hogy az állami szektorban azt mondhatjuk, hogy ez egy elég rendkívüli dolog. A STOA alelnöke Malcolm Harbour, de most a belső piaci és vagy a szovédelmi bizottság elnökeként is szól, hiszen ezt a posztot tölti be az Európai Parlamentben. Nos, tehát Antonit kérdezem először, nyilván eszmecserére kerül sor, majd ma délután is. Tehát a résztvevők véleményére, aktív részételére is számítunk. De hát hadd kérdezem, hogy ugye most ültek össze az EU pénzügyminiszterei, hogy megvitassák, hogy hogyan lehet ebből a válságból, a pénzügyi nehézségekből kilábalni. A parlamentben is folytak tárgyalások az Európai Unió jövő évi költségvetéséről, és arról, hogy hogyan lehet kiegyenlíteni az egyes nemzeti kormányok igényét ugye, ha legalábbis ha a brit konzervatívok döntenék el, akkor egy penivel nem emelnék meg a költségvetést. EU szinten. És egy ilyen környezetben találják magukat a bankok, mint a pénzforrás biztosítói. Az ő szerepük tehát egyre fontosabb. De a kérdés az az, hogy önök ebben a környezetben miért döntöttek úgy az év elején, hogy több mint 100 millió eurónyi befektetést eszközölnek. Tehát ezt a konzorciumot vezették önök, amely 300 milliós összeggel támogatta a Better Start szervezetet. Válasz, köszönöm szépen. Nagyon szomorú az, hogy nagyon kevés bank játsza azt a szerepet, amit mi, tehát hogy végre a befektetéseket irányítunk, tehát a tőkét fektetjük be ezekbe a cégekbe, olyan cégekbe, amelyek szerintünk valóban hozadott értéket teremtenek nem gyakori, hogy ilyen befektetést eszközlünk. 180 millió dolláros az erre rendelkezésre álló portfólió, tehát a Better Place az most ennek a nagy részét fel is szívja, úgymond. És azt hiszem, a befektetés előtt nagyon alaposan megvizsgáljuk a lehetőségeket. Ez ugye ebédnél felmerült, a McKinsey cég értékelte az összes tevékenységet és üzleti modellt, összevetette ezt a alternatívákkal, hibrid autók, dízel autók és így tovább. Gazdasági szempontból, tehát a gazdasági elemzés azt hozta ki, hogy a Better Place üzleti modellje is jobb, és környezetvédelmi szempontból is jobb ez a modell, és ennek alapján hoztuk meg a döntést. De ha még arról szólnék, hogy miért is fektettünk be a Better Place-be. Minden nap özönlenek hozzánk a tiszta technológiába való befektetésre vonatkozó javaslatok. Ezeket általában elutasítjuk. A Better Place egész egyszerűen annyira kitűnt ebből a tömegből. Ez egy akkora gazdasági lehetőség, és olyan hatalmas környezeti hatása van, hogy ez nagyon vonzó volt a számunkra. És miért mondtam azt, hogy ez nem hasonlítható a többihez? háromokból. Először is a fogyasztóknak is olyan javaslattal tud, olyan ajánlattal tud előállni, ami nagyon vonzó. Hogyha összeadjuk, hogy mibe kerül egy elektromos autó, ami a kőolaj használását váltja fel, úgymond, akkor láthatjuk, hogy az elektromos áram, ez az autó olcsóbb lesz, a fogyasztása is kevesebbe kerül majd, mint egy benzinüzemű autóé. A második, hogy a kutatásaink alapján a fogyasztók azt szeretnék, hogy ezek az autók nagy távolságot tudjanak lefedni, és a Better Place modellje ezt is megoldotta, tehát nem fix az akkumulátor az autókban, hanem cserélhető, és ezáltal nagy távolságot tudnak lefedni. Ez a probléma is megoldódott. A harmadik dolog pedig az a holisztikus megközelítés, amit a Better Place alkalmaz. Tehát az a szoftver, amit az állomásokban, az adatközpontokban, az autókban használnak. Ez gyakorlatilag egy szuper intelligens hálózat létrehozását teszi lehetővé. Az intelligens az már itt nem elég, ez a smart szó túlságosan is hétköznapivá vált. És ezzel a szuperintelligens hálózattal azt hiszem, ha egy országban ezt a modellt bevezetik, akkor megsokszorozódik a fenntarthatóság, Nézzük Dánia példáját. Dánia nagyon jelentősen támogatja ezt a kezdeményezést, mert látható, hogy a szélenergiát föl lehet használni, most az energia 12%-a jön szélenergiából, és ezt az arányt 35%-ra lehet javítani. És itt nem csak az az előny, hogy egyrészt a foszilis üzemanyagokat ki lehet venni a közlekedésből, hanem azt, hogy a szélenergiát be lehet hozni, és lehet növelni annak a részesedését. Sem dízel, semmi más nem tud ennél jobb eredményt elérni. Semmilyen más alternatíva. Megnézzük a hibrid autókat, amelyeket csatlakoztatni lehet a hálózatra. Még ezek sem tudják felvenni a versenyt. Hogyha ezeket a hibrid autókat tömegesen használják, akkor ezekhez is egy olyan modell kell majd, mint amit a Better Place, mint amivel a Better Place állt elő. Tehát az az igazság, hogy nem, egyszerűen nem lehet eltérni ettől a modelltől. Szerintünk a Better Place modellje a legjobb. Már több mint egy éve elemezzük ezt, és hát minden szentek maga felé hajlik a keze, tudjuk, hogy hova fektetünk be. Dániában ez egy nem, nem, nem egy utópia, nem valami technológiai fantáziállásról van szó, hanem valós tervekről, valós gyakorlatról. Japánban már láthatják, ez működik, elutazhatnak és megnézhetik. A taxik például így működnek. Minden ötből három így működik. Említette a hitelválságot, úgyhogy néhány dolgot erről is szólnék. Az HSBC bank alaposan átgondolja, hogy mibe és ho- hogyan fektet be. Munkahelyeket is kívánunk teremteni. Ugye nagyon politikai zállódott most már ez a terület fontos, hogy megmutassuk azt, hogy munkahelyeket teremtünk. Milyen hatása van a Better Place kezdeményezésének Európában? Nagyon kritikus, nagyon fontos. Sá is elmondta ezt délelőtt, és én ezt nem tudom elégszer ismételni, hogy a kínaiak jönnek Európába, elöntik, elárasztják Európát az autóikkal. Régen ez a játékokkal volt így, a japánok és a koreaiak is így tettek a múltban. A kínai autók egész egyszerűen olcsóbbak lesznek, mint bármi, bármilyen európai autó, és ugyanolyan jók is lesznek. Ennek hatalmas hatása van. Gondoljanak a, arra, hogy mit eredményezett a hitelválság, illetve ez, ezeknek az ázsiai termékeknek az özönne A kínai import elég nagy károkat okozott Európában. Hogyan tudjuk ezt ellensúlyozni Európában? Négy fontos dologról kell itt beszélni. Az egyik, hogy az elektromos autók használata azt jelenti, hogy az akkumulátorokat fogjuk felhasználni. Tehát most már kőolaj helyett akkor akkumulátorokat fogunk importálni. Mi a különbség? Az akkumulátorokat itt is elő lehet állítani Európán belül, tehát aki szertesz a technológiai vezető szerepre, gyárthatja majd az akkumulátorokat. Ez egy olyan ágazat, amelyben Európa vezető lehet, vagy sem. A másik kérdés, hogy ki állítja elő az autókat. Hát Kína is gyárthatja ezeket az autókat, mindegy, hogy hibrid, vagy elektromos, vagy benzinüzemű, de Kína is gyárthatja ezeket az autókat. Ha Európa ügyes, és Kína előtt lép, megszerezheti magának ezt a piacot. Tehát ha az európai gyártók előnyre tesznek szert, tudásra, méretgazdaságoság előnyeit kihasználják, akkor meg tudják védeni a piaci részesedésüket, és Európa továbbra is fontos járműgyártó lehet. Ami érdekes Japánban, az az, hogy a MITI szponzorálta ezt a Better Place taxi kezdeményezést, és vannak olyan szervezetek, amik a hibrideket támogatják, vagy a hidrogénüzemű járműveket. De egész egyszerűen a Better Place is támogatást kapott, hogy mutassa be a, az akkumulátoros elektromos autóit. Nagyon sokat töltöttek a tesztekkel. A harmadik megjegyzésem a munkahelyteremtéssel kapcsolatban az az, hogy ugye a Better Place modellje az rengeteg új munkahelyet teremt, ezeket az infrastruktúrákat ki kell építeni, a, ezeket az állomásokat több millió dollárba kerülnek, Svájcból, Németországból jönnek majd ezek az állomások, ugyan Svájc nem az EU része, de itt van Európában. Európa, az Európai Unióban és Európában lehet új munkahelyeket létrehozni, és aztán ennek a rendkívül szofisztikált, bonyolult technológiának az exportőrei lehetünk. A Better Place megközelítése integrált megközelítése. A Better Place nem tud egyedül megvalósítani minden, partnerekre van szüksége. Azt hiszem, hogy egy évszázadban csak egyszer adódik ilyen lehetőség, hogy változtassanak a társaságok, és hogy mindenki a az ügyfél érdekeit, a fogyasztó érdekeit szolgálja ki. Tehát ez egy nagy lehetőség munkahelyteremtésre is, illetve a jármű gyártók számára is, hogy megvegyék magukat a kínai importtól. Még egy dolgot hadd mondjak. Henry Ford idős korában azt mondta, hogy bárcsak nem, nem autógyártó céget építettem volna, hanem kőolajtársaságot hoztam volna részre, létre. Hát a Better Place az most egy hasonló példával jár elő, az a kapcsolatban, hogy most mit is lehetne tenni. Megtarthatjuk úgymond a kőolajágazatunkat és az autógyártást is. Ez az HSBC Bank véleménye. Sirin, köszönöm szépen. Visszatérünk majd még azokra a felvetésekre, amelyeket itt említett a Better Place-szel kapcsolatban, és arra is, hogy milyen a befektetés. Egyszerre ösztönző, illetve egyszerre egy picit azért a kedvet elvevő képet fest, hiszen sok javaslatot elutasítanak, sok hitelkérelmezőt elutasítanak, és nem bocsájtanak a rendelkezésükre tőkét, ami nem jó hír. De beszéljünk a vonatokról is, nem csak az autókról. Ugye Fabien? Fabien az SNCF képviseletében van itt, és egy nagyon érdekes példáról fog beszámolni amelyről hát nem is feltétlenül várnánk egy állami vasútársaság esetében azt, hogy tőkét biztosítson, és hogy ilyen területbe fektessen be, vagy egyáltalán, hogy ennyire proaktív megközelítést alkalmazzon az ökomobilitás ügyében. Mit jelent ez az SNCF-nél, Fabien? Good afternoon! Jó napot kívánok mindenkinek! Engedjék meg, hogy néhány gondolatot megosszak önökkel arról, hogy az SNCF hogy látja a fenntartható közlekedésben saját szerepét. Mi úgy gondoljuk, hogy meg kell értenünk, hogy a vonatokat mozgató társaságból hogyan változunk ekomobil társasággá. Először is néhány szót szeretnék szólni arról, hogy mit is tesz most pillanatnyilag az SNCF, másodszorban, hogy hogyan változtatunk az állomástól állomásig tartó tevékenységből az ajtókig eljutó tevékenységig, és stratégiánk illusztrálásaképpen képen végül, de nem utolsó sorban, az úgynevezett Ecomobility Partnerről szeretnék néhány szót szólni, amit én alapítottam és vezetek pillanatnyilag. Bizonyára sokan tudják önök közül, hogy az SNCF vezető közlekedési vállalat személyeket és 225 ezer embert szállít. Világszerte 150 országban vagyunk jelen, és vannak leányvállalataink, mind a személy, mind a teherszállítás telén. 9 millió embert szállítunk naponta, nem tudom, hogy ö, ö, hogyan ö, érik ezt meg, de ez nagyon nagy szám. 30 ezer kilométert fedünk le Franciaországban. A ö, vonat a legkörnyezetbarátabb, hiszen a közlekedés 26%-át adja a CO2 kibocsátásoknak, ennek csak 2% a vasút része. Tehát nagyon fontos, hogy értsük, hogy mi a környezetbarát közlekedés. A kérdés az, hogy az ember az otthonától, vagy az irodájától hogyan jut el az állomásra. Na, itt lesz már ez az egész dolog kevésbé környezetbarát. Úgyhogy ezért próbáltuk kidolgozni ö, ekomobil ö, stratégiánkat. Ahogy említettem, ez azt jelenti, hogy azon gondolkodunk, hogy az embereket nem az állomásról állomásra próbáljuk szállítani, hanem megfelelő pontokból megfelelő pontokba. Próbálunk partnereket keresni ennek megoldására, hogy több millió utasunkat, felhasználóknak nevezzük őket, ez ugyan régi módi szó, de még mindig így, hasz, így utalunk az utasokra franciául, üzázsiként. Tehát hogy hogy lehet őket környezetbarát módon ö, mozgatni. Hogy megértsük azt, hogy felhasználóink mit is szeretnének. Nagyon sok kérdőívet használtunk fel, közvéleménykutatást végeztünk, és arra következtetése jutottunk, hogy utasaink több mint 50%-a hajlandó a tiszta közlekedési eszközöket igénybe venni, hajlandóak egy autót használni, hogy otthonukból az állomásra jussanak, hajlandók bizonyos egységeket megváltani, megvásárolni egy autó használatában bár nagyon érdekes, nem hajlandók lemondani az autójukról. Úgyhogy bizonyára önök is tudják, hogy most azt kell megoldanunk, hogy tisztább közlekedési környezetet alakítsunk ki. Nem csak a terméket kell megtalálnunk, az elektronikus autót, a technológiát, új szolgáltatásokat, hanem óriási munkát kell végezni az emberek viselkedésének megváltoztatásában, ugyanis ez egyik napról a másikra nem megy. Ehhez időre van szükség, annak ellenére, hogy óriási ö, nyomás nehezedik most ö, az emberekre, hogy újfajta közlekedési eszközöket használjanak. Hogy még jobban megértsük és közelebb kerüljünk a piachoz, úgy két és fél évvel ezelőtt az SNCF vezetősége, akkoriban tagja voltam a, a vezetőségnek, úgyhogy helyesek az információi. Tehát az SNCF vezetősége úgy döntött, hogy egy egyedi vállalkozásba fog, ami a közlekedési vállalatokat illeti. Ez az úgynevezett Corporate Venture Fund, 15 millió euróról van szó, arról az összegről, amelynek segítségével a lehetőségeket kívánta feltárni a piacon, hogy kisebbségi részvényesként kis vállalatokba fektessen be Franciaországon belül, egyelőre még csak a határokon belül próbálkozunk, nem akarunk átlépni a határokon egyelőre, bár vizsgáljuk a lehetőségeket. Tehát 15 millió beruházandó tőkénk van. És mit látunk a piacon? Hát először is nagyon sok terméket. Két és fél éve rétezik ez az alap, és 400 projekt jutott el hozzánk. Ma naponta egy-két projekt jut el hozzánk. És egy kicsit úgy gondolkodom, mint Anthony, mindegyiket nem tudjuk finanszírozni, úgyhogy eddig hatot finanszíroztunk, nyilván nem olyan mértékben, mint a HSBC, hiszen meg kell választanunk azokat a projekteket, amelyekbe befektetünk. Tehát először is hogy kerülnek hozzánk ezek a projektek? A 400 projektből azt mondanám, hogy körülbelül a fele nem igazán a mobilitással foglalkozik, mert a környezettel foglalkoznak, és nem igazán azzal, amivel mi szeretnénk. Tehát 50%-uk, úgy körülbelül 200, ból azt mondanám, hogy a 25%-uk az elektronikus autóval foglalkozik. El se tudják képzelni, hogy hány ember jön itt, jön hozzánk, hogy mennyire új ö, dolgot találtak fel az elektronikus autót. Nem szép dolog talán tőlem, hogy így beszélek, de rengeteg a kezdeményezés. Rengeteg a kezdeményezés például az újfajta szolgáltatások terén. Az autók közös használat, az újfajta taxik, a zöld taxik. Vannak olyan lehetőségek is, ahol az emberek a különböző fajta lakósági keretek között osztják meg az autóhasználatot. 25% a technológiával foglalkozik, és főleg azzal, hogy az ember meg tudja mondani azt, hogy éppen most hol van, hova akar menni, és milyen választási lehetőségei vannak, attól függően, hogy az ember idősebb, fiatalabb, gyalog akar menni, biciklizni akar. Tehát kb. 25% a technológiával foglalkozik, és a további 25 más ö, műszaki kérdésekkel, főleg, hogy hogyan mérjük a CO2 kibocsátásait az autóknak. Ami viszont leginkább meglepett, az az első rész, az első 25 százalék. Nos, hogyan választok a projektek közül? Igen, egyszerűen SNCF tevékenységhez kell, hogy kapcsolódjon, kell, hogy legyen egy szponzor, szponzor a szervezeten belül, mert küzdünk az új cégekkel, Eddig tehát az autók közös használatát választottuk ki. Ez nem olyan nagy invenció, de gyakorlatilag az új hozzáállás innen származik. Teszteljük az új elektronikus autót, de hát sajnos olyan eredményeket még nem értünk el, mint amilyet vártunk. Ezen kívül a vakokkal is foglalkozunk, mert amikor a mobilitásról beszélünk, akkor nagyon fontos, hogy ne felejtsük el, hogy nem csak az idősekre kell gondolnunk. Aztán van egy kisebb projektünk, ami a napenergiára, a fotovoltaikus energiára vonatkozik. Aztán van egy teherszállító projektünk is, a kisebb csomagok szállítására a, a városon belül. Úgyhogy úgy gondolom, hogy hosszú távon foglalkozunk az emberekkel. Tényleg elköteleztük magunkat amellett, hogy sikeres legyen ez a projekt, a vállalkozókat tájékoztatjuk arról, hogy az SNCF mivel foglalkozik, és gyakorlatilag ezért vagyunk mások, mint a hagyományos pénzügyi befektetők. És nagyon reméljük, hogy ez a vállalkozás sikerrel jár. Eddig 50%-át már befektettük a tőkénknek, és várjuk a további pénzösszegeket, amit majd az SNCF biztosít számunkra. Köszönöm, Fabien! Nagyon érdekes volt, amit mondott. És Malcolm, most valamit szeretnék kérdezni erről, a modellről. Ön szerint lehet ez modellértékű Európa más részei számára is? ahogyan az SNCF feljárt. És ön hogyan vélekedik az EU jogalkotók szerepéről? Arra gondolok most, hogy meglegyenek azok a szakpolitikák, amelyek alapján végül is ezek a beruházások meglesznek. És aztán ilyen izgalmas és ígéretes megoldásokat ösztönözzenek. Igen, tényleg izgalmas kezdeményezés ez az SNCF részéről, de kapcsolódik egy olyan politikához, amely szerintem még egyáltalán nem kiaknázott Európában. Ez pedig a ö, közbeszerzés ö, kereskedelmi szempontból. Ez inkább olyan vegyes vállalkozás, de tulajdonképpen továbbra is ö, óriási befolyása lehet az állami ö, vevőknek ö, a közvéleményre. És beszéltünk ugye az elektronikus ö, gépkocsiról, de van ennek szélesebb körű értelmezése is. Vannak különböző fajta gépjárművek, és egyértelműen el lehet kötelezni magát az államnak a zöld politika mellett, a zöld közbeszerzési politika mellett is. Általában azért nem ezt teszik a jogalkotók, de meg kell határozni közös feltételeket a környezetvédelmi teljesítmény szempontjából, hogy mivel ugye nyitott a piac, ne legyen különbségtétel a különböző közbeszerzésben résztvevők között, mert ugyanolyan kritériumok alapján értékelik el, értékelik azt, hogy mennyi nyomot hagy egy gépjármű a CO2 kibocsátás szempontjából. Nos, ide kellene eljutnunk, hogy itt minden lehetőséget kiaknázunk, mert szerintem egyelőre ez nem így van. Van állami finanszírozás, az EU költségvetés talán most befagyott, de ennek ellenére nagyon sok beruházás folyik, az újrafelhasználása terén a különböző anyagoknak, a közlekedés terén. És azt hiszem, hogy más területeken is lehetne ösztönözni a az állami cégeket az SNCF-hez hasonló döntésekre, hogy alacsony CO kibocsátású megoldásokat találjanak. Ehhez pedig először is ki kell dolgozniuk ezt az elképzelést, és meg kell találniuk a jövőbeli piacot is erre. Ez ugyan Böndbans úr területe, de úgy tűnik számomra, hogy a bank hogyan támogat egy ilyen alacsony CO2 kibocsátási vállalkozást. Végülis az SSZF vonatkozásában már ö, gyakorlatilag, ha eldölt, hogy igen, támogatják ö, ezt a projektet, és az első ilyen jellegű ö, ügyfél ö, fordul hozzám, akkor ö, nem tudom, ez érdekelni önöket, hogy hú, ez egy szuper ötlet, és tényleg támogatjuk. Érdekel engem ez a szinergia, hogy, hogy most a, gyakorlatilag az állami hatóságok is felvállalják ezt a szerepet, hogyha van egy jó üzleti javaslat, akkor az végül is megvalósításra segítség. És tényleg nagyon örülök annak, hogy hosszú évek után, végül is 2008-ban sikerült is elérnem valamit, azt hiszem Cserél erről beszámolt, Gyakorlatilag a belső piaci főigazgatóságnál, és a, azt hiszem van egy másik kiemelt projekt is az innováció terén, és most már csak ennyit szeretnék elmondani, hogy rá szeretnék mutatni a problematikákra. Tényleg az információs társadalmi ö, téren kezdődött ez a vállalkozás, és itt ott kapcsolódik ez ehhez a területhez, hogy nagyon fontos az informatikát is felhasználni ennek elősegítésére. Nem hiszem, hogy ezt korábban így tették, de nagyon fontos ez az információs technológia. Köszönöm, Malcolm. Akkor folytassuk ezt a gondolatmenetet. Anthony, ez a szinergia tényleg jelen van? Ö, korábban talán nem ö, fogadott el egy ilyen elképzelést, de most már vonzóbbé vál, vonzóbbá válna, mert Fabien erről beszámolt. Így van ez? Hát nagyon jó gondolat. Rá fején találta szöget. Gyakorlatilag nagyon sokan fordulnak hozzánk pénzért, de nem föltétlenül azok, akinek nincs pénzük. Meglepő, hogy hány üzletember fordul hozzánk, akiknek nincs megfelelő szavahihetősége, vagy kizárólag a kormány támogatásán múlik az, hogy meg tudják-e ragadni a lehetőségeket. És nagyon óvatosan bánunk el az ilyen beruházási lehetőségekkel. Tehát olyan modelleket szeretjük, ahol tényleg megfelelő háttér is megvan. Nos, azt gondolom, hogy az önök modellje vonatkozásában nem biztos, hogy erre gondoltunk volna, de hogyha gyakorlatilag beindul a, a cash flow és felhasználási tapasztalat, akkor nyilván ez egy fontos rész. Úgyhogy nyilván enélkül is el lehet jutni odáig, mert vannak ilyen tiszta technológiák. Nyilván, hogyha van ilyen jövőjük, akkor az pozitívumként értékelendő. Fabien? Ne akarjon minket jobbnak feltüntetni, mint amilyenek vagyunk. Mert ezzel az alappal gyakorlatilag új lehetőségeket próbálunk megtalálni és segíteni a növekedésüket. Gyakorlatilag olyan cégekről van szó, akik a feltörekvő piacokon jelennek meg. Úgyhogy még akkor is, persze először kiválasztjuk őket attól, attól függően, hogy milyen vezetést tapasztalunk, milyen elképzelésük van, hogyan illeszkednek be az elképzeléseinkbe, de gyakorlatilag először is megpróbáljuk a piacot kipuhatolni a segítségüvel, és segítünk nekik saját maguknak megtalálni a lehetőségeiket, hogy kipróbálhassák a saját üzleti modelljeiket. Statisztikailag abszolút nem térünk el semmiféle más beruházóktól, mert amikor az ember ilyen kezdő vállalkozásokba fektet, akkor e, három közül egy, vagy öt közül kettő nem jár sikerrel. És bizony tudatában vagyunk ennek is. Annak ellenére, hogy igaz, támogatjuk őket, lehetőséget biztosítunk nekik, és ezeknek a cégeknek nagyobb az esélye a sikerre, mint másoknak a piacon. Legalábbis mi így látjuk. De ne higgyék azt, hogy mi nem hibázunk. Malcolm. Igen, nyilván sokkal kockázatosabbak az ilyen jellegű vállalkozások. Úgyhogy az első dolog, amit mondani szeretnék, az az, hogy nyilván nem könnyű a, a közbeszerzésben tenni bármit is, mert a motiváció az, hogy ne legyen túl magas a költség. És hogyha másképp kell, hogy gondolkodjanak, ez eléggé nehezen megy nekik. Mert másképp kell megközelíteni az egészet, ahogyan azt az SNCF is teszi. De azt gondolom, hogy a különbség az, Fabien, hogyha fogalmazhatok így, nagyon érdekes a modelljuk ugyanis, ahogy ön is említette, keresnek valakit, aki az SNCF elképzelésébe beillik az önök szervezetén belül. Úgyhogy úgy gondolom, hogy nagyon-nagyon sok olyan állami ö, hatóság van az egészségügy, vagy bármilyen más területen, akiknek tényleg a saját belső szervezetükre kellene koncentrálniuk, és ott megtalálni az innovációs bajnokot, hogyha fogal, fogal, fogal, fogalmazhatnék így. Tudom, hogy ez nagy kihívás, de nagyon sok ilyen terület létezik. Fabian, valóban valóban belső bajnokokra van szükség. De higgyék el, ez a lehető legnehezebb dolog, mert vannak jó tímek, és van egy jó, erős projekt, és aztán meg kell találni a belső bajnokot. Aztán az ember nem mindig találja meg. Miért? Mert általában a külsősök olyan óriási elképzelésekkel jönnek, hogy senki nem akarja elfogadni mert túlságosan rámutatna arra, hogy ő erősebb, mint mi, jobb, mint mi. Úgyhogy ez is nagyon érdekes belső harc és kulturális küzdelem, hogy mi a helyzet a külső innovációval, illetve a belső innovációval. Ez pedig jó hír, mert nyilván a jó ötletek nem föltétlenül kívülről jönnek, talán néha nem vagyok eléggé meggyőző, és nem találom meg a belső bajnokot. Nos, mielőtt a hallgatóságnak adnánk át a szót, először is a úrnak szeretném föltenni a kérdést. Mi változtatna az önök bankjának megközelítésén? Például ö, olyasban, amiről gondolok, amit a jogalkotók is tehetnének. Nem feltétlenül az üzleti modell jobb működésére gondolok, hanem esetleg hát készek több pénzzel, talán nem több pénzzel, hanem több emberrel foglalkozni? Azt hiszem, elég jó munkát végzünk, legalábbis a többiekhez képest. Hát én inkább arra kérdésre válaszolnék, hogy a más bankok hogyan járhatnának el. Általánosságban szólnék inkább, mint a az HSBC hibáiról. Inkább a felügyeletről van itt szó, a tőkeallokációról, arról, hogyha a bankok kevés tőkét szánnak egy olyan egy ilyen területre, akkor talán könnyebben tudnának befektetni. Tudjuk, hogy mik a milyen jellemzőik voltak a bankoknak Európában, mire állt rendelkezésre a tőke és mire nem. Az Egyesült Államokban milyen korlátozásokat távolítottak el. Mi még mindig büszkék vagyunk arra, hogy képesek voltunk ezeket a befektetéseket végrehajtani. Sirin, hát akkor a politikusoké azt hiszem a feladat, akik reagálnak, most lépnek a pénzügyi válság után, és alaposan átgondolják, hogy a bankok hogyan hogy hogyan lépjenek. Hát igen, még most, próbáljuk a, most próbálunk az adósságból kikászálódni először is. A válasz igen, Malcolm szerint. De kérdezném, hogy van-e itt valaki, aki a közönség soraiból kérdezni kíván, vagy egyetért azzal, hogy a befektetés az egyik probléma, amire most itt összpontosítanunk kellene. Ez egy kihívás, megoldanó kihívás? Parancsoljon, uram. Wilfried. Wilfried Aspinall. Wilfried Aspin vagyok. Igen, szerintem igaza van. A befektetés kritikus fontosságú. Hadd szóljak néhány szót elnézést kérek a Antonitól a bevezetőt nem hallottam. Én Fábián gondolatához kapcsolódik kapcsolódnék. Ő említette azt, hogy a kívülről érkező innováció az nem olyan, mint a szervezeten belül született innováció. Ez nagyon hasonlít az Európai Unióhoz. Ha valaki előáll egy ötlettel, akkor azok, akik már bent vannak, eh, nem nagyon lelkesednek, mert ők voltak itt előbb. Sőt, még kritizálják is, és aztán ott hagyják az illetőt nagyon tetszik nekem ez az egyik pontról a másik pontra eljutatni valakit, ez a elgondolás is. 15 évvel ezelőtt, vagy hát lehet, hogy még régebben, én valóban elmentem a brüsszeli autókiállításra, és mutattak nekem egy Renault. Az volt az elgondolás, hogy ezeket az autókat a párizsi külvárosokba teszik majd egyfajta hitelkártyával, úgymond, és az lesz a tervük, hogy az emberek hitelkártyával elmehetnek az autóhoz, elautózhatnak a vasútállomásig, kivehetik az autóból ezt a kártyát, és felszállhatnak a vonatra, és aztán ugye hazafelé ugyanez akkor nagyon érdekes volt, most pedig ugyanezt hallom az elektromos autókkal. Hát nem tudom, hogy akkoriban az az elképzelés megvalósult-e, valószínűleg nem, mert senki nem volt hajlandó befektetni ebbe az ötletbe. Tehát azt hiszem a beruházás, a befektetés az kritikus fontosságú, hogyha új elképzelések jelennek meg a piacon. Persze az európai parlamenti képviselők között vannak olyanok, egy valaki konkrétan azt is mondta nekem, hogy ha van egy problémád, akkor ne politikustól kérd annak a megoldását. Azért, mert a politikus válasz az, az lesz, hogy célkitűzéseket fog felállítani, vagy pedig pénzzel próbálja megoldani a helyzetet. Hát ugye a pénzügyi szolgáltatások oldala, ez az egyik. Nagyon sok probléma van, de az okok gyökeréig nem ásott senki. Ami pedig az elektromos autókat illeti, hát igen, a lényeg az, hogy nyereségesnek kell lennie ennek, mert senki nem fogja elfogadni azt az üzleti modellt, ami nem nyereséges. Nyereséges nem fogja azt mondani a bank, hogy hát jó szívűségből mi, mint a bank, vagy mi, mint vasútársaság most be fogunk ebbe fektetni, akkor is, ha nem nyereséges. Hát szerintem a jogszabályalkotóknak ebből táv, ettől távol kellene tartsák magukat. A piac fogja meghozni a döntéseket. A piacon jelenik meg a kereslet. Azok az emberek, akiknek megpróbálnak eladni egy ötletet, vagy megveszik azt, vagy nem. Ha jogszabályalkotóként próbálunk befolyást gyakorolni, akkor csak az árak emelkedését érjük el. Is anyone else? Sirin, mielőtt a panelnek adnám meg a szót, kérdezem, hogy van-e valaki más, akinek kérdése van, parancsoljon, uram. Uh, thank you. Um... Köszönöm szépen, Lincen vagyok. Néhány általános megjegyzést vetnék föl rengeteg workshopon vettem szét, a demenciától kezdve az adózáson keresztül, a mezőgazdaságig, a konfliktus megelőzésen át, a környezetvédelemig, az volt a benyomásom, hogy teljesen mindegy, hogy mi a téma, ez egy alapvető képzettségi hiány, úgymond, hogy senki nem tudja a finanszírozást, senki nem tud a finanszírozásra szerteni, vagy nem érti, hogy ez hogy működik. Uh, put your point. I mean, I think, uh... Wilford, akkor a javaslat ugye az volt, Wilfred javaslata, hogy a politikusok hát vagy célokat, stratégiai célkitűzéseket fogalmaznak meg, vagy pénzzel oldják meg a helyzetet. Mi a véleményed, Malcolm? In... Hát igen, valóban azért érdemes a célkitűzéseket meghatározni. Én beszéltem arról például, hogy a közbeszerzést hogyan lehetne könnyíteni, ez itt arról szól, hogy a jó gyakorlatot ösztönözzük közpénzek felhasználásával. Ehhez nagy belső változásokra van szükség. A politikusok jelzés értékű célkitűzéseket megfogalmazhatnak, elérendő célokat, azt hiszem ez mindenütt bevett gyakorlat, az USA-ban is így mennek a dolgok. Az USA közigazgatásában minden évben megadják ezeket a célokat, hogy milyen összeget kell innovatív kisvállalkozások támogatására fordítani. És azt hiszem ez az oka annak, hogy az USA élen jár ezen a téren. Tehát hasznosak ezek a célkitűzések, persze vissza is lehet velük élni. Az éghajlatváltozás, illetve az, hogy a gazdaságot megpróbáljuk mentesíteni a foszilis üzemanyagoktól, vagy a széntől, ez mind nagyon elgondolkodtató. A befektetési görbét olyan technológiák felé kellene eltolni, amelyek alternatív technológiák. Ez mindez, mindez annak köszönhető, mert a széndiokszid korlátozások, azok kvótákat bevezették. És ez észszerű is volt. Mert piaci öntözőknek kell lenni. A pénz, a piaci ösztönzőket és a környezetvédelmi ösztönzőket össze kell hangolni. Most már a piac is sokkal tájékozottabb, tudatában van ezeknek a célkitűzéseknek. A másik pedig a pénzről. Hát most manapság nem nagyon van pénzünk, amit így oda haigálhatnánk egy probléma megoldására. Nincsenek hatalmas pénzösszegek amelyek a rendelkezésünkre állnának. Lesznek persze kutatási költségvetések, innovációra is lesz költségvetés, ami mondjuk nagy összeg lesz így egyben, de nagyon stratégiaian kell eljárni, hogy minden fontos projektre jusson. Tehát a nagy összegű beavatkozások, hát lehet, hogy közhatóságoktól származhatnak, de nagyon bölcsen kell elkönteni ezeket a pénzeket annak érdekében, hogy a célokat elérjék. Fábien, mi a véleményed? Hagyhatjuk-e a piacra ezeket a döntéseket? Ha pedig nem, akkor honnan várja a kezdeményezéseket európai szinten? Wanted to react to Wilfried comment. Szerettem volna még Wilfred felvetéseire is reagálni, és utána rátérnék erre a kérdésre. Először is. Nem szeretném, hogyha bárki is úgy menne haza, hogy az SNCF akinek nincs semmilyen jó elgondolása, mert akkor aztán nehéz helyzetbe kerülök, ha hazamegyek. Az SNCF mottoja az az, hogy szeretnénk az előrehaladást támogatni. Tehát tényleg az SNCF-en belül is vannak nagyon jó gondolatok, de ez nem jelenti azt, hogy nem kell azokat kiegészíteni külső javaslatokkal vagy ötletekkel, amely kívülről jönnek. Aztán pedig arról az autóról, amelyet egy hitelkártyával lehet használni, hát most 15 évvel később ez valóban működik, az SNCF, és én is nagyon büszkék vagyunk arra, hogy finanszírozhatunk egy ilyen projektet. Nincs annyira, nincs olyan rengeteg autó, amelyet így lehet használni, de azért vannak. Franciaország bizonyos váz, városaiban, La Roche-Antibes, nem sokára Nizza is beáll a sorába, és van egy Autolib nevű projekt, aminek a keretében 3000 elektromos autót lehet majd használni Párizson belül. És ez nagyon érdekes, mert egy teljesen új ágazat ez a közlekedési szektoron belül. Egy magáncégről van szó, amelynek Bolloré a neve, és ez a cég akkumulátorokat gyárt. Új elektromos autót hoztak létre, a nulláról tervezték ezt meg, és gyártották le. És úgy tűnik, hogy a párizsi polgármesteri hivatal tenderét ők fogják megnyerni, tehát ők kapják ezt a szerződést. Ugye az a kérdés is felvetődött, hogy honnan jön a pénz. Itt 100%-ban magántőkéről van szó, semmilyen állami támogatás nincs, tehát az állam nem támogatja ezt a projektet. Tehát még egyszer mondom, ők generálták belső finanszírozás. Az Európai Unión belül még mindig, ugye a költségvetési tárgyalásokról is beszélünk, megvan az a vélemény, az Európai Parlamenten belül is vannak olyan pártok, amelyek azt mondják, hogy az Európai Uniónak pénzt kell biztosítani az ilyen típusú vállalkozásoknak. De Anthony, mi a véleményed? nem szívesen támogatok olyan társaságokat, amelyek európai vagy állami finanszírozást kapnak? Nem, azt nem mondanám, de azért az olyan üzleti modelleket, amelyek nem érnek el nyereséget, nincs pozitív cash flow a végén, azokat nem szívesen támogatjuk. A, a Better Place hatalmas befektetést igényel, de a végén megvan ez a tulajdonsága, hogy nyereséges, tehát mondhatnánk azt is, hogy Kaliforniában is van egy befektetésünk. A lényeg az az, hogy tisztességes, ugyanolyan feltételeket teremtsünk mindenkinek. Nem biztos, hogy a piaci feltételeket kell befolyásolni, a piaci torzsulátokat el kellene kerülni, mindegy, hogy antitrust szabályozásról beszélek, vagy pedig a standardizálásról, a lényeg, hogy ugyanazok a szabályok és feltételek legyenek, aztán majd a választók a vásárlók döntenek. És utána a második dolog lehet a célkitűzések. A 2020-as széndiokszid kibocsátási célkitűzések azt hiszem nagyon komolyan befolyásolták az ágazatot. Azt is mondhattam volna egyébként, hogy az adóztatás is elérhette volna ugyanezt. Nagyon hatékonyak voltak. És a szabványosítás Malcolm közös feltételek, feltételnek nevezted. Ez, ez az Európai Unió tevékenységének a része lehet. De eddig sikerült ellenállni. Nagyon érdekes ezt így megfigyelni, mert az üzleti szektor gyakran ellenáll, és aztán csöndesen az ellenállás után szabványosításért kér, szabványosítást kér. A legalábbis az autógyártás esetében ez volt a helyzet. Malcolm, nem itt nem a szabványosításról van szó, hogy két külön dologról beszélünk. Az egyik, hogy célkitűzéseket határoztunk meg. Ez bármilyen technológia alkalmazásával le lehetett érni, nem kötöttük meg senkinek a kezét, hogy milyen technológiát alkalmaz. A másik dolog az, hogy a közpolitikák, az állami politikák hogyan támogathatják ezeket a technológiákat. Tehát bizonyos normákat, bizonyos standardokat elfogadunk, hogy segítsünk technológiákat. Vegyük az elektromos autók példáját. Nincs közös elfogadott semmilyen norma arról, hogy milyenek legyenek ezek a töltőállomások, a kapcsolatok, hogyan kell ezeket kiépíteni. Szerintem még az akkumulátorok töltésére, vagy az akkumulátorok rákapcsolására sincs közös standard. Pedig az akkumulátorok cserélhetősége kulcsfontosságú. A technológiák tovább fognak fejlődni, az akkumulátorok feltöltésének a feltételei is változni fognak, az akkumulátor technológia is gyorsan fejlődik. Eddig lassan fejlődött azért, mert az akkumulátor kezelése hasonló volt a szoftverek kezelésének a esetéhez. Tehát fontos lenne, hogy globális szinten legyenek meg a ö, szabványok, a következő héten a tanácsülésen arról fognak beszélni, hogy az elektromos autók esetében milyen szabanyokat vezessenek be szerte a világon. Ez azért lesz így, mert nem szeretnénk korlátokat állítani a technológia terjedése elé szerte a világon. Tehát az egységes piac tudna segíteni ennek a technológiának az elterjedésében. Sajagasz is pont ugyanerről beszéltem. Ő a tulajdonképpen er, ezt, ezt említette, ezt a metaforát, hogy európai stratégiára van szükség, amely most még hiányzik, és akkor terjedhetnének csak el ezek az autók. Mi a véleménye? Ez, ez, ez helyes állítás? Fabia, mi a véleménye? Ahol a, már az SNCF-ben szerzett tapasztalatai alapján vajon észlelnek már ilyen stratégiát, vagy úgy gondolja, hogy még mindig nagyon töredezett ez a megközelítés? Well, let, let's get back to my example. Visszatérnék arra a példára, amit említettem. Tehát, hogy 40 új kezdeményezés indult csak Franciaországban, csak arra vonatkozóan, hogy új elektromos járműveket hozzanak létre. És ez csak Franciaország. Hát, ha ez nem széttöredezettség, akkor mi? újfajta szolgáltatásokról beszélünk. Tehát hogyan juthat el valaki háztól házig, 15 különböző megoldás létezik az autó, közös autóhasználatról, a carpoolingról. Rengeteg módszer van, rengeteg alternatíva van. A közlekedési ágazat felépítése ilyen. Nagyon sok helyi, kis helyi kezdeményezés van és ezek a kezdeményezések néhány személy kezdemény, ötlete alapján születtek, megpróbálják ezeket fölépíteni. De egészen idáig a Better, Play, a Better Place az azon kevese, kevés ellenpéldáknak az egyike, amely elég nagy hatással tudott lenni, amely eléggé el tudott terjedni. Finanszírozzuk ezeket a kis projekteket, néhány ilyen kis projektet, Reméljük, hogy legalább nemzeti szintre eljutnak. Én azon túl már nem is megyek, tehát Franciaországon kívül már nem is kell, hogy elterjedjenek, tehát nem gondolkodunk mi nemzetközi méretekben, mert egész egyszerűen az a gond, hogy egy kis helyi kezdeményezést eljutatni nemzeti szintre, tehát hogy több százezer ember, több százezer ügyfél igényeinek megfeleljen Franciaországban, hát ez már egy hatalmas ugrás az adott kezdeményezés életében. Tehát nagy a széttöredezettség, és talán még azt is mondhatnám, hogy túl sok az állami támogatás, vagy túlságosan szétszóródik ez különböző kezdeményezések között. Tehát nincs elég koncentráció, nem összpontosítanak egy vagy két ilyen lehetségesen, esetlegesen nyertes kezdeményezésre. Anthony először. It's certainly. in... Hát, azt hiszem, hogy az egyes tagállamok helyzete nagyon különböző számunkra. Az a fontos, hogy legyen ingatlanállomány. Az autógyártás szempontjából ugye még a nemzeti szinten működnek ezek a franchise rendszerek, aztán a kormány is befolyásolja a piacot, ugye adóztatási szabályok és így tovább. Tehát azt hiszem, hogy Európában az látszik, hogy minden az egyes tagállamok szerint változik, tagállamonként változik a helyzet. Egy kérdés a nézőközönségből. HS... Hadd tenni, tegyem fel ezt a kérdést, az HSBC véleménye mi? Kínáról nagyon sokat hallottunk délelőtt, de mi az HSBC véleménye az idő beosztásáról. A kínai vezetőkkel folytatott programot Cambridge-ben működtetjük. Nagyon sok vezető politikus vesz ebben részt. És felmerült a kérdés, hogy vajon Európa utolérheti-e őket, vagy egyetem versenyezhet-e velük. És a másik pedig, hogy ha nem sikerül az elektromos autók piacán vezető szerepet játszani, akkor mi, mi lesz a B terve úgymond Európának visszatérünk az akkumulátorgyártásra. Nem sokára Olá Györgyöt kapcsoljuk Amerikából, úgyhogy röviden kérem, hogy válaszoljon Antoni a kérdésre. Thank you. I, I think China, if you look at the China... Kína. Ha megnézik a kínai autókat, ezek még mind vegyes vállalkozások termékei, tehát európai autógyártók alakítanak vegyes vállalkozásokat, és még nem több millió autót állítanak elő, csak százezres számban történik a gyártás, de azért nagyon gyorsan nő ezeknek az autóknak a száma. Gyorsan kell lépni, mert komoly versenyelőre tehetnek szert a kínaiak. A Better Place az pont itt egy olyan lehetőséget ajánl fel, hogy át lehetne váltani erre az akkumulátorcserés modellre. Nem szeretnék udvariatlan lenni, úgymond, de az az igazság, hogy elég nagy a lemaradása Európának az akkumulátorok terén. Tehát a világ akkumulátor cégei Japánban, Kínában, Amerikában már feltörekszenek és lesznek még szerte Európában is, Franciaországban, de ezek nem tudják a versenyt fölvenni. Hát aztán még gondolják el a hibrid autókat, vannak akik ebben nem hisznek, de hát az az igazság, hogy az akkumulátorok piaca lehet a következő kőolajpiac. Hát ez egy elég drámai valóság, föl kellene rá ébredni. That sounds scary, actually. Hát ez eléggé riasztó, Malcolm, vagy legalábbis kihívás. Hát igen, kihívás. De most visszatérnék arra, amit már korábban is mondtam, hogy a a high-tech legnagyobb része gyakorlatilag az akkumulátorokra vonatkozik. De azért nem csak ebből függ az elektromos autó elállítása. És ezért kell a többi technológia is és azt hiszem, hogy az akkumulátor egyre hétköznapi terméké válik. Ezen kívül azt is gondolom, hogy el kell fogadnunk azt, hogy nagyon sok területen a közlekedés terén, ahol a helyi piacok más és más jereget öltenek, és ugye erről beszélünk majd később a délután folyamán, és ez egyértelmű Kína vonatkozásában, is. a kínai kormánynak lehet, hogy van helyi terve, de a helyi önkormányzatok óriási hatással vannak erre a területre. Úgyhogy nem az egyetlen megoldás, a Better Place megoldása, és elképzelhető, hogy amikor mondjuk Németországba akarnak menni, egy kicsit olyan elszigeteltek lesznek, és nem biztos, hogy ezt a szeretnék tenni. Úgyhogy ha én kellene, hogy befektessek valamilyen hibrid megoldásba, talán a Better Place megoldása nagyon jó erre a célra, az akkumulátor cserére. Úgyhogy azt hiszem, hogy nagyon jó, hogy ezt a vitát lefolytatjuk itt a, az állami hatóságok szerepvállalásáról. Köszönöm. Köszönöm, most itt elnézést le kell, hogy állítsak mindenkit, mert látom George Olá professzor Kaliforniában türelmesen vár ránk. Úgyhogy csak köszönetet szeretnék mondani mindannyiunknak, Anthony Birnbaumnak, Fabian Erlónak és Malcolm Harbornak is, és hogyha velünk tudnak maradni, akkor feltehetnek a professzor úrnak is kérdéseket. Hall minket, professzor úr? Én látom önt, de nem igazán halljuk. Hogy van? Kaliforniában hány óra van? Okay. We're just going to get some volume from you, professor. Professzor úr, kérem maradjon velünk, egy kicsit még a hangon kell dolgoznunk, de beszeretném önt mutatni. Nagyon izgatottak vagyunk, mert tudjuk, hogy 94-ben kémiai Nobel-díjat kapott a munkásságáért. De azt hiszem, hogy azóta végezte el a legnagyobb feladatot, legalábbis ön szerint, a metanol gazdaság definíciója szempontjából. Úgyhogy remélem, hogy erről majd beszámol nekünk. Mert pontosan arról beszéltünk, legalábbis Malcolm Halbor úgy fogalmazott, hogy vannak más megoldások is, és lehetőségek, azon kívül, amiről nagyon sokat beszéltünk ma, ez az elektronikus autók. És nyilván ő, ön is úgy gondolja, hogy van olyan anyag, amivel ki tudja váltani az olajat, a kőolajat, úgyhogy gondolom el fogja mondani nekünk, hogy miért hiszi azt, hogy ez a metanol. És miért gondolja azt, hogy ez egy radikális és jobb megoldás a múlthoz képest? Professzor úr, parancsoljon! Hát először is nagyon köszönöm ezt a kedves meghívást nagyon sajnálom, hogy személyesen nem tudok jelen lenni Brüsszelben, de tavasszal balesete ért, és még mindig most lábadozom, úgyhogy az utazás nem olyan könnyű. De a modern technológia segítségével részt vehetek az ülésen. Ezen kívül szeretném megemlíteni azt is, hogy Részt vettem az elmúlt 15 év aktív kutatásaiban, miután megkaptam a Nobel-díjat. És szerencsére nem olvastam például T.S. Eliotot, a költő megjegyzéseit, a közelmúltban mutatta meg nekem valaki, aki olyasmit mondott, hogy A Nobel-díj tulajdonképpen jegy a saját temetésére az embernek, mert senki sem ért sokkal tovább, miután megkapta. Hát ez eléggé erőteljes nyilatkozat, ugye ez egyéni függő. Kölc professzor például ott volt az önök délelőtti vitáján, és továbbra is kiváló munkát végez. De ahhoz, hogy az ember kutatást végezzen, ez megint csak nagyon egyéni hozzáállás kérdése, el szeretném mondani önöknek, hogy mi mit fejlesztettünk ki, és miről gondoljuk azt, hogy az egyik megoldható megoldás. Nem hiszem, hogy valami varázsgömb segítségével lehetne megoldani az energiaigények problematikáját. Engedjék meg, hogy egy kicsit nagyobb ö, síkból tekintsek erre a témára, hiszen ö, az önök ö, tanácskozásának a címe, hogy ö, lehetséges-e a kőolajmentes jövő. Én ki szeretném ezt terjeszteni a hasonló anyagokra is, hiszen mindegyik nagyon fontos elemet szenet tartalmaz, ezek az úgynevezett fosszilis üzemanyagok, és az olajon kívül a földgázt és a szenet is magukba foglalják. Úgyhogy, ha megengedik, akkor röviden a dolgok közepébe vágván először is arról beszélnék, hogy mint ahogy önök is tudják, arról beszélnék, hogy mit tettünk és mit javasolunk minden széntartalmú üzemanyag vonatkozásában, és hogy új megközelítést javasoljunk az emberiség számára azzal kapcsolatban, hogy jövőbeli igényeit hogyan elégítheti ki, és hogyan csökkentheti ezt a rendkívül súlyos környezetvédelmi problémát, amelyet bármilyen széntartalmú üzemanyag használata jelent. Hadd mondjam el, hogy mi az, amit nem teszünk. Nem ö, termelünk energiát, illetve nem keresünk azon ö, az energia előállítás új módját. Az energia az olyan forrás, aminek lehetőség, aminek segítségével munkát végezhetünk. Nagyon sok ilyen forrás van, beleértve a fosszilis energiaforrásokat. Én a szénre, a kőolajra és a földgázra szeretnék koncentrálni. De vannak még alternatív üzemanyagok is, mint a víz, a geotermikus, a nap, a szélenergia, sőt, az utóbbi évtizedekben az atomenergia is energiaforrás. Úgyhogy alapvetően úgy érezzük, hogy az emberiségnek nem kell szembenézni energiaválsággal minden egyes energiaforrás vonatkozásában. A nap az egyetlen, amivel kapcsolatban azt mondják a fizikus barátaim, hogy legalább másfél milliárd évig még ott lesz. Úgyhogy semmi veszélye annak, hogy az emberiség kifogyna az energiából. A kihívások viszont ott rejlenek, hogy hogyan fogjuk, tároljuk és használjuk fel a lehető legjobb módon az energiát. Említettem, hogy elsősorban a széntartalmú üzemanyagokról fogok beszélni, az úgynevezett fosszilis üzemanyagokról, és megígérem, hogy nagyon kevés kémiával fogom itt elrettenteni a hallgatóságot, nagyon egyszerűen fogják tudni követni azt, amit mondani szeretnék. Ezek a fosszilis üzemanyagok, úgynevezett szénhidrogének, és már a nevükben is benne van, hogy két elem található bennük, a hidrogén és a szén. Amikor ezen foszilis üzemanyagok bármelyikét elégetjük, elégetjük, akkor a szén széndioksziddá válik, ez pedig Szenterénius kémikusok fedezték fel úgy egy évszázaddal ezelőtt, és azonosították, mint üvegházhatást okozó gázokat. Tehát amikor égetjük, vagy oxidáljuk őket, széndiokszidot képzünk, amely hozzájárul a globális felmelegedéshez. A következő dián azt láthatják, hogy semmiképpen nem akarnám azt a benyomást kelteni, hogy mi ezen a területen megtaláltuk a legjobb megoldást. Nagyon sok alternatív energiaforrás van, amit már is használunk, hiszen használjuk a víz, a geotermális energiát, a szél, a napenergiát, a biomasszát, a, az óceánok hullámainak energiáját, illetve az atomenergiát is. Én viszont, ahogy már utaltam erre, csak a széntartalmú üzemanyagokról szeretnék beszélni. Itt két nagy probléma kapcsolódik ezekhez. Az egyik környezetvédelmi jellegű, nevezetesen, hogy amikor ezeket a foszilis üzemanyagokat ö, levegő jelenlétében égetjük el, akkor széndiokszidot kapunk, ez pedig üvegházhatást okozó gáz, és mindenki tudja, hogy ez a, az egyik oka a globális felmelegedésnek. Nem akarok most ebben részletekbe belemenni, de valós tény a globális felmelegedés, és az emberi tevékenység, az emberiség tevékenysége csak hozzájárul a természet saját ciklikus változásához. A széntartalmú foszilis üzemanyagokkal kapcsolatban a másik probléma az, hogy bizonyos mennyiségben állnak rendelkezésre csak. A természet adta őket fosszilis üzemanyag formájában. Jó sok év kellett ahhoz, hogy kialakuljanak, és rendkívül hatékonyan használjuk fel őket. Hölgyeim és uraim, az ipari forradalom kevesebb, mint 300 évvel ezelőtt következett be. És a szén tüzelte, ha fogalmazhatok így. Ez pedig tényleg az emberiség felszabadulásának pillanata volt, hiszen nem kellett olyan kemény munkát végeznie, amit korábban, most már gépek végzik e, ezt a munkát, amit eredetileg szén fűtött. Aztán a 19. században az ember felfedezte a kőolajat és a földgázt. És természetesen jelentős mennyiségben használjuk ezeket az anyagokat a mai nap is. A kérdés az tehát, Mit tehetünk akkor, ha, amikor ezek a fosszilis üzemanyagok, széntartalmú üzemanyagok elfogynak, vagy elkezdenek elfogyni? Hát, hölgyeim és uraim, rossz hírem van az önök számára, de van egy jó is. A rossz hír az, hogy a fosszilis üzemanyag tartalékaink korlátozottak. Kőolaj és földgáz legalábbis könnyen elérhető formájában, és ezt hangsúlyoznom kell, egy évszázadig tart. A szén talán egy-két évszázadig, de összességében geológiai időkereten belül meg kell próbálnunk megtalálni a megoldást nem csak azonnali szükségleteink kielégítésére, hanem gyermekeink és unokáink generációira is gondolni kell. Azt hiszem, elég sikeresen fejlesztettünk ki az elmúlt másfél évtized során egy olyan megoldást, amely kiváltja a természet saját szénciklusát. Ahogy önök is tudják, a természetben újra felhasználjuk a szenet a természetes ciklusban. Minden, ami zöld, az a fák és a zöld növények képesek elnyelni a széndiokszidot a légkörből és a napenergia és a klorofil segítségével új életet ad a növényeknek. És hogyha elegendő idő áll rendelkezésükre, és megfelelő feltételek közé kerülnek ezek a növények, millió évek távlatában új foszilis üzemanyagok keletkeznek. De hát, hölgyeim és uraim, nekünk nincs ennyi időnk nem hibernálódhatunk, mondván, hogy jó, hát majd 300 millió év múlva visszajövünk, és mond a természet ez alatt, az idő alatt ö, újra előteremti, amit mi ilyen rövid életünk alatt felhasználtunk. Úgyhogy megoldást kell találnunk. Hát alapvetően azt fejlesztük ki, ami emberi előállítású szénciklus. A széndiokszidot az atmoszférából kinyerhetjük, vagy bármilyen más széndiokszid forrásból, és vegyi úton, igen, egyszerű vegyi megoldással át tudjuk alakítani, igen, egyszerű metanollát ezt eredetileg... The very simple chemical másképp hívták, de nagyon egyszerű képlet alapján átalakíthatjuk ezt a metanolt. Ami aztán a jövő generációi számára úgy áll rendelkezés, hogy felgyorsítjuk a természet természetes szénciklus, szénciklusát, ami nagyon lassú és nem igazán hatékony, de mi technológiai ciklussá alakítjuk, amelynek keretén belül, ahogy láthatják, a második sorban, jobb oldalon metán alakul ki, a CH4. Ez a legegyszerűbb szénhidrogén. Egy szénatom négy hidrogénatommal egyesül. És hogyha csak egyetlen egy oxigénatomot be tudunk ide illeszteni, akkor a metanolt kapjuk, a CH2OH-t, ami pedig nagyon kellemesen felhasználható folyékony üzemanyag, és ami gyakorlatilag bárminek a forrása lehet, üzemanyag, mindenféle anyag előállítható belőle, mindenféle származékos termék, amelyeket pillanatnyilag foszilis üzemanyagokból állítunk elő. Nos, minden, ami szén, oxigénnel egyesülve széndioksziddá válik. Bal oldalon látható a CO2 és a széndioxid minden élet és levegő része. Az egyetlen gond az, hogy ez a természetes ciklus rendkívül lassú és nem hatékony. Úgyhogy egy ö, viszonylag rövid időn belül, és hölgyeim és uraim, ö, az emberi életciklust meg kell különböztetni a geológiai életciklustól. Hiszen említettem, hogy a kőolaj és a földgáz körülbelül egy évszázadig elegendő. És ugye mondhatják azt, hogy hát akkor mit aggódjunk, ez elég hosszú ideig tart. Ugyanakkor, ha az ember tudja, hogy relatíve rövid időn belül elfogy valami, és az ember aggódik a jövő generációinak élete miatt, akkor most kell új megoldást találni. Nos, megközelítésünk középpontjában ez a természetes ciklus áll, amit emberi ciklus egészít ki. Ez pedig a metanolt a széndiokszid újra felhasználásával, mégpedig hatékony módon használhatja fel, mégpedig a létező technológiák segítségével, és nyilván nem mi találtuk fel ennek az üzemanyagnak a tulajdonságait, már 200 éve ismertek ezek. Először a különböző faforgácsok melegítéséből nyerték ki, és rendkívül hatékony módon lehet felhasználni, belségésű motorok esetében, illetve más módon is. És még keverhető is a gázolajjal, vagy bármilyen más származtatott termékkel. Hangsúlyozni szeretném, ami az utolsó dián található, vagy az utolsó sorban található, nyilván sokat hallottak már a bioetanolról, illetve arról a tényről, hogy a természetes növények fermentálhatók, erjeszthetők és átalakíthatók egy másik alkohollá, aminek, amiben csak egyel több szénatom van, és ezt etanolnak nevezzük. Gyakorlatilag, amikor alkoholt iszunk, ezt fogyasztjuk. Vladimir Ilyich Lenin a bolsevik forradalom után kollégáival kezdte kifejleszteni az úgynevezett új gazdaságot, az új gazdasági mechanizmust. És maga Lenin az első verzióban írt egy fejezetet, amelyben azt írta, hogy Oroszországon nagy földek vannak, sok növényt lehet termeszteni, amit aztán etanollá lehet erjeszteni, és azt javasolta, hogy mi oroszok, mivel szerettünk inni, inkább inni szeretjük, mert ugye oroszul ezt vodkának hívják, azt mondta, hogy ez tulajdonképpen bioetanol, amit üzemanyagként is fel lehetne használni a gépjárművekben, illetve vegyi alapanyagként. Én úgy tudom, ez az egyetlen olyan dolog, amit Lenin valaha is visszavont, mert az orosz nép nagyon sokat elviselt, de amikor azt javasolták, hogy, hogy még az imádott vodkájukat is elvegyék, tőlük akkor azt mondták, hogy na itt most elég. Úgyhogy csak annyit szeretnék még elmondani önöknek, hogy honnan is állíthatnánk elő ezt a metanolt szerintünk ipari termelésben bármilyen szénforrásból előállítható, és száz éve ismert már a Singer nevű megoldás, amikor a kőolajat szénmonoxidá és hidrogénné állították át, amit színgáznak neveznek. Bár mi nem ezt az utat kívánnánk járni, mi csupán az iránt érdeklődünk, hogy ezt a folyékony üzemanyagot állítsuk elő, amit metanolnak neveznek. Ehhez pedig coh 2 karbonmonoxidra és hidrogénre van szükség. Egy-kettő arányban kell keverni ezeket. Ezt a gázt meg akarjuk különböztetni a széngáztól és annak felhasználásától, illetve más módok is vannak, hiszen a metán a, te, a földgáz egyik jelentős összetevője. A, a szénmezőkből is ki lehet nyerni közvetlenül, de ami még fontosabb, ahogy korábban is említettem, minden egyes széntartalmú anyag, amikor égetjük, és oxigénnel találkozik, széndiokszidot eredményez. A széndiokszid pedig üvegházhatást okozó gáz, és ez egyáltalán nem jó, mert mindenki meg akar tőle szabadulni. Ezzel szemben mi nagyon értékes dolognak tartjuk, örökké létező alapanyagnak, ugyanis a széndiokszidot a légkörből nem csak a természet tudja kiszűrni, hanem az emberek is. Különböző technológiai módszerek állnak rendelkezésre ebből a célból, és aztán át lehet alakítani, igen, egyszerű vegyi úton a hidrogén keverésével, és metanolt lehet előállítani. Csak erre van szükségünk. Csak érdekességképpen megemlíteném, hogy a közelmúltban, ahogy ezt a jobb oldalon is láthatják, a dián óriási széndiokszid felhőt talált fel egy űrhajós, de ez nem igazán föltétlenül jó az emberiség számára. Úgyhogy még maga a természet is előállít széndiokszidot. Alapvetően itt látható a vegyi eljárás, a metánnal vagy a földgázzal lehet kezdeni, és aztán egyfajta eljárás keretén belül oxigénatommal metanolt előállítani, vagy vissza lehet fordítani a folyamatot, ki lehet venni a széndiokszidot és vegyi alapon metanolt előállítani. A következő dián láthatják, hogy hogyan utánozhatjuk a természetet. Mégpedig úgy, hogy a széndiokszidot technológiai úton átalakítjuk. Ez az egyik megközelítés, amit használunk. Persze, ha széndiokszidból metanolt akarunk előállítani, hidrogént kell hozzáadnunk. Ez pedig különböző módon történhet. Az egyik, hogy amíg van metánunk, vagy földgázunk, akkor ezt átalakíthatjuk egy olyan eljárással, amely az úgynevezett száraz eljárás, amikor az egész hidrogénból metanol lesz. Ez igen jelentős megoldás, mert láthatják, hogy amikor a széndiokszidot és a hidrogént egyesítjük, az elsősorban ez jól ismert megoldás, és metanolt nyerünk, akkor vizet is előállítunk. Úgyhogy ez nagyon drága megoldás a metanol előállítására, mert a hidrogén egy harmadát víz előállítására használjuk. És ez az úgynevezett megoldás található a második sorban, úgyhogy amíg metán van, földgáz, vagy metánhidrát, nagyon egyszerű vegyi úton széndioksziddá és gőzi alakíthatjuk. Így hatékonyan lehet metanolt előállítani. Ez tehát a harmadik egyenletnek a kiinduló pontja. Látszik itt a harmadik egyenletben, hogy két metanolból metil éter keletkezik és víz, és utána pedig a következő egyenletben jutunk el a dimetil éterhez, ami a dízelüzemanyagok kiváló helyettesítője, és rengeteg egyéb terméknek a nyersanyaga. Amit pedig most lehet látni, az a hosszú távú megközelítés, amit kidolgoztunk. Lehet, hogy egy kicsit szifinek hangzik, de ez igazából nem tudományos, fantasztikus elképzelés. Ez egy olyan technológia, amelynek a segítségével a levegőből is metanolt tudunk előállítani, és az összes olyan üzemanyagot és anyagot elő tudjuk állítani, amelyet most a kőolajból állítunk elő, vagy földgázból. Ez a megközelítés persze még alaposabb kidolgozásra vár, tehát még idő szükséges. Már mondtam, hogy a metanol kiváló üzemanyag, nagy, nagyon sokféleképpen lehet felhasználni, belső égési motorokban is felhasználható, keverhető gázolajjal, és ez nem valami olyan dolog, amire most jöttünk rá. Az 1970-es, 80-as években Kaliforniában, ahol én élek, már voltak ilyen keverékek. Összekeverték a metanolt és a gázolajat, és ez kereskedelmi forgalomban is volt. Több benzinkútnál értékesítették ezt, de bizonyos társaságok érdekeivel ez ellentétes volt, és ezért kivonták a piacról. A belső égési motorok helyett használható az úgynevezett tüzelőanyag cella. A metanolos tüzelőanyag cella, de ezt sem mi találtuk ki, hanem egy William Goff nevű Velszi ember a 18. században. Ő a hidrogént és az oxigént kombinálta, használta őket katalizátorként, és víz és elektromos áram keletkezett. Mi barátainkkal egy nagyon egyszerű új tüzelőanyagcellát dolgoztunk ki, amely a metanol felhasználásának az elvére épül. Tehát mindez azt mutatja, hogy a metanol felhasználható többféleképpen is. Nagyon magas az oktán száma, tehát kiváló üzemanyag, de nem csak a belsőgésű motorokban használható. És nem csak én mondom önöknek, hogy ez egy jó üzemanyag. Kínában például nem régiben döntöttek úgy, hogy a fő alternatívája a foszilis üzemanyagoknak a metanol lesz. Kína körülbelül 100 nagy metanol üzemet hoz létre. Mondtam, a, említettem a belső, épésű, belső égésű motorokat, és azt, hogy tüzelőanyagcellákként is használható. Oxigént tartalmaz, a metanolos tüzelőanyag cella segítségével elektromos áram keletkezik. Kisebb eszközök is használhatják, amelyeket például a Toshiba és más cégek helyeztek kereskedelmi forgalomba. Következő dia. Mondtam már önöknek, hogy a metanol nagyon jó módja az energia tárolásának. És többször mondtam azt is, hogy az emberiség soha nem fog kifogyni az energiából. De fel kell fogni valahogy ezt az energiát, és tárolni kell ezt az energiát. A metanol erre egy kiválóan alkalmas mód. Nagyon jó lehet benne tárolni az energiát. Azt is elmondtam, hogy a metanolt egy nagyon-nagyon egyszerű lépéssel elő lehet állítani, illetve hogy a metanolból dimetilétert elő lehet állítani, ami például a dízelüzemanyagok kiváló helyettesítője lehet. De például a főző vagy fűtő ö, olajt, olajat, gázt is helyettesítheti a háztartásokban. És ugye tudjuk, hogy Európa nagy mértékben függ az importtól, a földgáz importjától. A dimeti léter előállításával pedig Európában alternatívája lenne a földgáz importjának. Ezt itt tudnánk előállítani Európában, és ez megint nem valami távoli dolog. Kínában már most több jelentős üzem működik. Én itt több millió tonnányi ö, dimetiléterre gondolok. Tehát ezek az üzemek ennyit állítanak elő. Végül pedig hadd mondjam el azt is, hogy a metanol kiválóan alkalmas arra is, hogy szintetikus szénhidrogén termékeket állítsunk elő. Említettük a kőolajat, a földgázt, és azt, hogy ezeket üzemanyagként használják, de azt is tudjuk, hogy komoly ipar áll emögött, a petrokémiai ipar, amely átalakítja a szenet, a kőolajat, a földgázt mindazokká a szintetikus anyagokká, amelyeket aztán felhasználunk. A gyógyszerektől kezdve a textilekig rengeteg anyagról van itt szó. A metanol tehát kiinduló anyaga lehetne ezeknek a folyamatoknak is. Nagyon egyszerű gyártási lépéssel, két metanolból, ahogy látják, etilén keletkezhet, és propén. Ezek pedig a szintetikus anyagoknak, szintetikus szénhidrogéneknek az építőkövei. Megint nem a távoli jövőről van szó, hanem a mai jelenről. Ilyen katalizátorokat felhasználva tehát föl, elő lehet állítani már ezeket az anyagokat, mi kidolgoztuk ennek a kémiáját, és megint mondom, hogy több millió tonnát állítanak elő ezekből az anyagokból, tehát ilyen üzemek működnek már, etilént, propilént állítanak elő, valamint egyéb polimereket. És sajnos ez nem Európában történik, hanem Kínában. Kínában és a távol-keleten ezek az új fejlemények, nagyon dinamikus fejlődés zajlik a távol-keleten és Kínában. Európa dominálta a technológia világát, de most azt látjuk, hogy ezek az óriás gazdaságok keleten, Kína, India, Indonézia és így tovább, ők uralják a terepet. A következő diát kérem, mondja a professzor úr. És az előadásom végéhez közeledem. A metanol ipari anyag volt nagyon sokáig. Itt láthatják a metanol felhasználását szerte a világon csak két évvel ezelőtt. 30-35 millió metrikus tonnáról van szó évente. Hogyha ezt az, a kőolajhoz vagy földgázhoz viszonyítsuk, vagy viszonyítjuk, vagy ezt felhasznál szénhez, akkor nagyon kicsi ennek az aránya, azt látjuk, két évvel ti adatok szerepelnek itt a grafikonon, viszont jelentősen, drasztikusan megváltozott a helyzet, most már Kína állítja elő a metanol, a földön termelt metanol több mint felét. Ezt 40 millió tonnát is meg fogja haladni. A kínai hatóságok azt tervezik, hogy legalább 100 új üzemet építenek az elkövetkezendő évtizedben. Nos, ez a dia csak összefoglalja a technológiai ö, körforgást, tehát a szén felfogását és újrafelhasználását. Arról már beszéltem, hogy hogyan tudjuk megoldani a globális felmelegedés problémáját, a széndiokszidot kifogjuk, felfogjuk a légkörből, és újra felhasználjuk. Ezt a módszert angolul CCS-nek nevezik, tehát a szén felfogása és újra felhasználására. Van egy Európában egy szénüzemű erőmű, amely ezt a technológiát használja és Norvégiában is használják már ezt a technológiát. De a CCS technológiát mi csak köztes lépésnek tartjuk. Tehát ez a tárolás. De kiszabadulhat a széndiokszid bármilyen esemény hatására, és ha ez kiszabadul, akkor komoly baleseteket okozhat, sokan életüket veszthetik, és ez egyszer már előfordult Kamerunban. Zárásként pedig hadd szóljak néhány szót arról, hogy hova vezet mindezt. Mert persze üldögélhet itt egy tudós, ilyen vagy olyan okból megkapta a Nobel-díjat, ami gondolom, és gondolom, hogy ez az oka, hogy engem meghívtak, hiszen Nobel úr nem áll már a rendelkezésünkre, ő nem tud itt beszélni, tehát engem hívtak meg. De hát mégis, hova vezet mindez? A minden laboratóriumi kísérletünk és igyekezetünk arra vonatkozóan, hogy új elgondolásokkal álljunk elő, még ha ez működik is, már látjuk a technológiákat, amik lehetővé teszik, hogy az elméletet a gyakorlatba átültessük. Mindez már legalább részben a valóság Európában. Egy kicsi, de kereskedelmi vállalkozás indult a széndiokszid átalakítására. Geotermikus energiát használnak fel, ezt építik, ezt az üzemet Izlandon. Februárban fogja megkezdeni a működését. Nagyon picike üzemről van szó, de legalább egy kísérlet. 10 tonna metanolt állít majd elő naponta. Csak viszonyításképpen mondom, hogy a ma működő kínai üzem, üzemek egy-másfél millió metrikus tonnányit állítanak elő ebből, és Katar most épít egy földgázüzemű metanol gyárat, amelynek az éves kapacitása 5,5 millió, millió metrikus tonna évente. Tehát ez tizen 5000 tonnányinak felel meg egy nap. Tehát csak viszonyításként mondom, ugye az izlandi üzem 10 tonnájához képest tesz a 15 ezer tonnát. Aztán Malajzia, Indonézia és más országok szintén nagyon aktívak, és dolgoznak az ilyen technológiák kidolgozásán. Ezen a képen az látható, hogy egy évvel ezelőtt Izlandra utaztunk, és az izlandi elnök is részt vett ezen az ünnepségen. Az első kereskedelmi üzem alapkövét tették le. Semmilyen állami támogatás nem kapott ez az üzem, az adófizetők pénzéből nem kapott, és az első naptól kezdve nyereséges üzem lesz. Nagyon kicsi üzemről van szó, ahogy már mondtam és mondtam azt is, hogy több millió metrikus tonnányi metanolt előállító üzemek léteznek már a világban. Tehát, hölgyeim és uraim, hadd mondjam el még azt is, hogy több tanulmányt tettünk közzé a témában, és kidolgoztuk ennek már a szellemi jogi feltételeit is, a szellemi jogokat az egyetem birtokolja, kb. 200 szabadalmunk van, és a világ egyik legnagyobb cége időről időre hirdeti, reklámozza alternatív üzemanyagait, illetve az erőfeszítéseit ezen a téren, és azt mondják, hogy tízezer szabadalmat nyújtottak be három év alatt. Hát, hölgyeim és uraim, mi függetlenek maradtunk, kicsik és függetlenek vagyunk, nem kapunk semmilyen kőolaj társaságtól támogatást, és a kormányoktól sem kapunk támogatást. Tehát mi teljesen függetlenül dolgoztuk ki ezt az alternatív megközelítést, amely véleményünk szerint nem csak az új generációkat fogja segíteni, hanem már most itt van. Vannak olyan országok, amelyek elkötelezték magukat emellett az új alternatíva mellett, és nagy mennyiségben állítják el és használják fel a metanolt. Hát azt nem tudom megmondani, hogy Európa és a nyugati világ ugyanerre az útra tér-e. Ez az önök döntése. Köszönöm szépen, hölgyeim és uraim. Köszönöm, professzor úr, mondja Sirin. Nagyon világos és nagyon érdekes előadást hallgattunk. Értjük, hogy hogyan lehet a metanolt felhasználni, hogyan lehet előállítani, nagyon radikális megoldást dolgoztak ki. Feltennék, feltennének itt a közönségből is néhány kérdést önnek, hogyha megengedi. Örömmel válaszolok, mondja a professzor úr. Tehát, Először is Tabajdi úrnak adom meg a szót, aki az Európai Parlament magyar képviselője, és ő tehet először felkérdést, parancsoljon. I would like to warmly welcome you in our... Hadd üdvözöljem Önt sok szeretettel. There is a yes. translation. Hall engem, kedves Olá György, magyarul? Én tudok magyar. Don, én But most magyarul I feel beszélek. your audience de a közönség esetleg... Ez az Európai Parlament szépsége, hogy én beszélhetek anyanyelvemen is, és anyanyelvemen szeretném megköszönni, hogy kezdeményezésemre elfogadta a részvételt, még ha a betegsége nem is tette lehetővé, hogy személyesen jelen legyen. Nagyon igazolta az az előadás, az a kiváló előadás, hogy az a téma, amelyet az Európai Parlament STOA bizottsága napirendre tűzött, hogy helyettesíthető el kőolaj, annak egyik olyan alternatív módját, a metanol közgazdaságtant, metanol gazdaságot ön most előterjesztette, vagy ahogyan a levélben tegeződtünk, a megengedett, hogy most személyesen is tegeződjünk, látva egymást. Eh, ez azt hiszem, hogy rendkívül tanúságos. Tanulságos az Európai Unió számára, és ez az én kérdésem, hogy mitől van az, hogy Kína ebben lehetőséget lát, az Európai Unió és az Egyesült Államok pedig nem lát ebben akkora lehetőséget, hogy a kőolajat, a fosszilis energiahordozókat a metanollal helyettesítsék. Nyilvánvaló, hogy én nem azt kérdezném tőled, hogy az Európai Unió miért nem lát ebben akkora lehetőséget, erre nekünk kéne választ adni az Európai Bizottságnak, a Tanácsnak, az Európai Parlamentnek. De mi, én, az én kérdésem az, hogy az Egyesült Államokban, második hazádban, ahol kutatsz és dolgozol, miért nem látnak ebben akkora lehetőséget, mint Kínába? Ez az én kérdésem, hogy az Egyesült Államokban. A másikra majd nekünk kell itt választ adnunk köszönöm szépen és még egyszer köszönöm a, hogy levelezésünkre elvállaltad a mostani szereplést. Én, én azt hiszem, hogy majd szükség lenne egy személyes jelenlétre is, ahol nem csak parlamenti képviselőknek mondanád el, hanem más európai döntéshozóknak, hogy milyen lehetőség van a, bio, a metanol gazdaságba. Köszönöm szépen! Thank you. Professor, before you... Köszönöm, professzor úr mielőtt válaszolna, meg szeretném kérdezni, hogy van-e valaki még, aki kérdést szeretne föltenni, mielőtt önnek adom meg a szót. Úgyhogy professzor úr, ha valaki nem tudta meghallgatni a tolmácsolást, a kérdés az volt, hogy az Egyesült Államok és ön szerint pontosan miért nem foglalkozik ezzel a kérdéssel, hiszen említette, hogy a, a kőolajcégeknek igenis érdekeltsége ez. Tényleg erről van szó? Tabagy úr felvetette ezt a kérdést, angolul válaszolok, hogy időt spórolják meg. Rendkívül hálás vagyok a meghívásért, és nagyon örülök, hogy eljöhettem önökhöz így a mai napon. Nos, a válasz nagyon egyszerű. Az Egyesült Államok még mindig rengeteg természeti forrással rendelkezik. Például ott van a földgáz, a földgáz források, új forrásokat találtak. És ez természetesen leviszi a, kő, a földgáz árát. Úgyhogy az Egyesült Államokban a jelenlegi helyzet úgy alakul, hogy az olajcégek rendkívül kényelmes helyzetben vannak, hiszen óriási profitot húzhatnak ö, azzal, hogy eladják azt, ami van nekik. Hát ezzel nem is volna semmi baj. A gond csak az, aprócska, hogy nem igazán sokáig fog tartani. És Kína miért teszi ezt? Hát azért, mert korlátozottak az olaj forrásai és a földgáz forrásai. Sok szene van, úgyhogy Kínában a metanolt szénből állítják elő. Ez természetesen óriási CO2 problémát okoz. És hát ugye itt jövünk mi, mert mi kidolgoztuk azokat a megoldásokat, amelyek segítségével a CO2-t be lehet fogni és újra föl lehet használni. De az Európai Unió számára nagyon sok lehetőség van. Említettem az aprócska Izlandot. Na most Izland, ez azért került ide, mert olcsó elektromos áramot tudnak előállítani forró vízből egy kis CO2-vel. A Kárpát-medence eredeti hazám a római időkben jól ismert volt, hiszen óriási forróvízkészletek találhatók ezen a területen. És amikor olajat kerestek, és csak ö, forró vizet találtak, akkor betömték sajnos a kutat. Nos, a pici Izland viszont az Atlanti óceán kellős közepén ugyanazt teszi, amit az EU is tehetné. Bécshez, Münchenhez, Berlinhez, Nyugat-Európához közel. Hát, hogy aztán ez bekövetkezik e vagy sem, nagyon nehéz megmondani. Elnézést, professzor úr, kérdezni szeretnék öntől valamit, mert voltak, akikkel akik jobban értetek a szakmához beszéltem, és azt mondták, hogy a gond az, ahogy ön is mondja, hogy elektromos áramra van szükség ahhoz, hogy a széndiokszid megtegye azt, amit kell neki, hogy metanol legyen belőle. Óriási szénraktárokra van szükség, és említette a geotermikus forrásokat. Vannak olyan részek Európában, ahol vannak, de nem mindenütt. Nyilván a megújuló energiaforrásokat lehetne esetleg fölhasználni, nem? Hát Európában ahol csak egy időzóna van, hiszen amikor éjszaka van Brüsszelben, egész Európában brü- éjszaka van, és kevesebb a fogyasztás éjszaka, mint napközben. Úgyhogy itt a megoldás. A tárol az éjszakai áramot lehet felhasználni. A raktározás a nagy probléma, de ugye erre már nincs szükség, hogy csak a nagyolajtársaságok tudjanak üzemanyagot elállítani. Bárki, akinek van elektromos árama, még a fosszilis üzemanyag égető eszközök, vagy a földgáz égető eszközök is felhasználhatják az energiatöbletüket, és a nem csúcsidőkben tárolhatják az energiát metanol formájában, és aztán eladhatják ezt a metanolt, mint értékes, magasabb szintű forrást. Malcolm Harbour, aki az Európai Parlament, Parlament Nagypiaci Bizottságának elnöke. Tehát neki teszem fel a kérdést. Másodszorra halljuk azt, hogy az Európai Unió gyakorlatilag elszalasztja a lehetőséget, és Kínának adja meg ezt az esélyt? Miért ilyen lassú az Európai Unió? Miért marad le minden ilyen lehetőségekről? És miért a bio üzemanyagokra próbál inkább koncentrálni? Nos, vannak célok ezen a területen, főleg a közlekedés terén, de úgy gondolom, hogy gyakorlatilag, ahogy korábban is beszéltünk egy csomó más technológia vonatkozásában, és ma délelőtt is, például a hidrogént lehetne felhasználni, és az üzemanyagcellák technológiáját. Nos, ön is említette ezt a technológiát, nevezetesen keresük az utat, hogy a megújuló energiákat, vagy mondjuk a napenergiát átalakíthassuk valamilyen olyan módon, amit felhasználhatunk. Ö, úgy, főleg a közlekedés terén. Úgyhogy én azt mondanám, hogy még nyitottak a lehetőségek, csak nem igazán egyértelműen látjuk azt, hogy főleg a közlekedés terén ezt hogyan használjuk fel. Ö, professzor úr, ö, nyitottak a lehetőségek, de nem teljesen. Röviden hadd válaszoljak erre. Nos, a hidrogén megoldásként jelentkezett, és a hidrogén gazdaság támogatást kapott, és még most is támogatják, még az Egyesült Államokban is. Ugyanakkor azonban a hidrogén nagyon nehezen kezelhető, nehéz szállítani és felhasználni. Úgyhogy mindenféle praktikus okoknál fogva nehéz megoldás. Egy másik lehetőség, Oroszországot és Lenint említettem, akkor hogy, e- eml- hogy említsem meg a bioetanolt is, ami az egyik kulcsfontosságú része volt annak a mozgalomnak, amelynek Al Gore volt az elnöke, és megkapta érte a Nobel-díjat is, mégpedig teljesen jogosan. Nem tudom, hogy mennyire jól ismert ő, de egy hónappal ezelőtt a témán került sor egy ülésre, ahol Gór úr is előadott, és nagyon nagyra értékelem őt, mert előadása során bevallotta, hogy ez nem járható út, túl sok mezőgazdasági területet használ fel, egyre növekvő élelmiszerárakat eredményez, és egyáltalán nem oldja meg a, az üzemanyag problémát. Úgyhogy az életem során láttam már néhány ilyen nagy, agyon finanszírozott projektet feltűnni és eltűnni. Én csak egyszerű tudós vagyok, nekem nincs hatalmam, nincs mögöttem semmi lobby, olyan, mint a és hogyha a kínai kormány vagy mások úgy döntenek, hogy metanolt ö, használnak, semmi közöm hozzá. De azt gondolom, hogy reálisan tekintettek a jövőbe, és úgy döntöttek, hogy jelenleg ez a legmegoldhatóbb ö, megoldás. És tényleg úgy gondolom, hogy itt most nem az utolsó pillanatban vagyunk, a szépsége a metanol dolognak az, hogy fokozatosan is be lehet vezetni, és ki lehet próbálni. Ugye Kínában több millió tonnás tervek vannak, és ezeket kis mennyiségben próbálják ki, de hatalmas programok keretén belül. Azt jelentették be, hogy az alacsony szén kibocsátású programokat 148 milliárd EU dollárral finanszírozott. Hát nem egészen 1,2, hanem 120 milliárd euró 10 éven keresztül a finanszírozás. Hát gondolom, ez már szép kis summa, Úgyhogy az a helyzet, hogy nyilván Kínában központosított kommunista kormány van, ott születnek a döntések. De nagyon hatékony és kapitalista szellemű ipara van. És a kínai ipar jár így el, a japán ipar is már kezdi követni a, a nyomdokaikat, és más országok is. Úgyhogy úgy gondolom, hogy ez az érv sokkal erősebb, mint a távoli kis tudósok érve, amit én képviselhetek. Hát nagy megtiszteltetés volt számunkra, hogy messziről a kis tudóst hallhattuk. Egyáltalán nem értünk önnel egyet, mert nagyon örültünk, hogy hallhattuk önt. Nagyon sok gondolatot ébresztett bennünk, úgyhogy egy nagy csomaggal fogunk hazatérni. Nagyon köszönöm, professzor úr. Nagyon köszönöm mindannyiuknak itt Brüsszelben. Reméljük, hogy legközelebb személyesen is eljön hozzánk, és mielőbbi gyógyulást kívánunk önnek. Most pedig kollégáimnak adom át a szót. Köszönöm szépen, professzor úr. Thank you very much. Nagyon köszönöm, mondja a professzor úr. And uh, now I'm going to say goodbye. Thank you very much all of you and I'm going to pass Nagyon köszönöm mindannyiuknak, most el is köszönnék önöktől. Malcolmnak és Szilviának adom át a szót, és következik a konferencia következő része, ahol a közlekedési megoldásokról, olajmentes megoldásákról fogunk beszélni Európa városaiban. Köszönöm szépen! Köszönöm szépen, szerintem meg kell, hogy tapsoljunk téged is, Sirin, mert kiváló munkát végeztél moderátorként. És köszönjük szépen, várunk téged szeretettel a jövőben is. Köszönöm. Sokat tanultam, mondja Sirin. And, and um, we're, we're impressed uh, about your... Nagy benyomást tettünk rá, tett ránk, hogy elvégezted a házi feladatodat a metanolal kapcsolatban, és felkészültél, mondja Malcolm Halber. Nos, Most akkor a STOA alelnökeként térjünk rá az éves előadásokról a következő témánkra, az évente megrendezett előadásunkat most lezárjuk. Szerintem nagyon jól sikerült, nagyon köszönöm mindenkinek a munkáját. Komplex technológiákról beszéltünk, nagyon érdekes témákról, Sirint kiválóan moderálta az eszmecserét. A ma reggeli bevezetőmben mondtam azt is, hogy szeretnénk kihasználni ezt a lehetőségét, amíg ilyen sokan itt vannak, nagyon jól kapcsolódik a következő téma ehhez a mai témánkhoz egy, gyakorlatilag egy ilyen köztes előadást hallgathatnánk most meg az egyik projektről, és azt hiszem, hogy a vendégeink legalább meghallgathatják azt, hogy hogyan működik ez a gyakorlatban, az ilyen megrendelt projektek hogyan működnek a gyakorlatban. Tudjuk, hogy ennek politikai következményei lesznek számunkra, európai parlamenti képviselők számára. A workshop címe a városi mobilitás jövője, és Tikao asszony csatlakozott itt hozzám, aki a projekten velem együtt dolgozott. Tehát most közösen fogunk elnökölni. Össze gyűjtjük itt a felszólalókat, és Szilviának fogom átadni a szót, ő lesz majd, aki moderálja az eszmecserét, ő vezeti be ezt a témát, és mutatja be hozzászólóinkat és utána pedig én a majd a kérdések levezetésében segítek. Anthony de Campos, aki a, a másik alelnöke, vonja le a következtetéseket a végén. Fél hétkor fogjuk befejezni ezt a workshopot, mert ezután van még egy érdekesség, a stoa előadások után koktélt lehet elfogyasztani 6 óra 30-kor. Ez is egy különleges esemény, amely remélhetőleg nagyon jól átvezet majd minket a koktélokhoz, tehát ez a mostani workshop, úgyhogy már is megadom késlekedés nélkül Szilviának a szót, és a városi mobilitás jövőjéről fogunk beszélni. Malcolm. Köszönöm szépen, Malcolm. Kedves kollégák, hölgyeim és uraim! Azt hiszem, hogy nagyon fontos témát vitatunk most meg. A városi mobilitás jövőjéről van szó. Ez nagyon szorosan kapcsolódik az állampolgárok életéhez, az Európai Uniós állampolgárok mindennapi életéhez. Románra váltok, mert van tolmácsolás, szinkron tolmácsolás román nyelvről is. És a román egy nagyon szép nyelv. Uh, stimați uh, colegi, uh, transportul... Tisztelt kollégák! A városi közlekedés, a kihívások és opciók, amelyekkel itt szembesülünk a városi közlekedésben, a városi mobilitásban. Nos, ez egyre sokszínűbb képet fest. A kihívások egyre erőteljesebbek lesznek, a lakosság szám növekszik, és egyre idősebbé válik. A mobilitás innentől kezdve egyre fontosabb téma, éppen ezért a megfelelő válaszokat meg kell keresnünk, ezeket ki kell igazítanunk. Elsősorban el kell ismernünk, hogy az egyik legfontosabb kihívás az, hogy hatékonyabbá kell tenni a közlekedést környezeti okoknál fogva, környezetvédelmi okoknál fogva, kevésbé szennyező közlekedésre van szükség. Ebben az összefüggésben az Európai Parlament az Európai Tanácssal együtt irányelvet fogadott el a környezetkímélő közlekedésről ez az irányelv ettől az évtől van hatályban. Az összes közbeszerzéshez a közösségi közlekedés esetében a, be, a leasingelt és a beszerzett közlekedési eszközökről van szó. Te, kell, hogy teljesítsen bizonyos környezeti előírásokat. Vagyis, ha pályáztatásra kerül sor, hogyha egy ilyen pályázatot állítanak össze, akkor nem csak az ár számít, hanem figyelembe kell venni egy jármű teljes használati idejének árát is, méghozzá oly módon, hogy figyelembe veszik az üzemanyagárakat is, illetőleg kalkulálni kell a káros anyag kibocsátást is, hogy az milyen károkat okoz. Ezen a területen már fontos kérdéseket lépéseket tettünk. Az Európai Parlament állásfoglalást fogadott el a városi mobilitással kapcsolatban. Biztos vagyok abban, hogy a jövőben egyébként az elektromos járművek egyre fontosabbá válnak, ezért a villany meghajtású járműveket támogatni kell, és integrálni kell egy intelligens infrastruktúrába a közlekedésen belül, ami azt jelenti, hogy ezzel a szükséges infrastruktúrát rendelkezésre tudjuk bocsátani, miszerint például fel lehet tölteni az akkumulátorokat. Azt tudjuk, hogy a megújuló energia lokális előállítású, éppen ezért nagyon fontos, hogy ezt a struktúrát kialakítsuk, hiszen nagyon fontos az, hogy a villany meghajtású autókat bevonjuk az intelligens energia elosztási rendszerbe. Ami a városi mobilitást illeti és az ehhez szükséges rendszereket, beszélnünk kell általában a városfejlődésről, meg kell néznünk, hogy hogyan reagál egy város fejlődésére a közlekedés, milyen igények keletkeznek, energiahatékonyabb, környezetkínélőbb közlekedést kell kialakítani, és valamennyi a közlekedésben résztvevő bevonására van szükség. Nagyon gyakran azt látjuk, hogy például még a hajózást is a tömegközlekedés céljaira lehet felhasználni, és látni kell, hogy a vasúti közlekedés is a városi közlekedés egy része lehet. Egy nagyon fontos további téma és vita, amelyre is sor kerül, az a teherszállítás, hiszen tudjuk a városokban teherszállításra is sor, szükség van, mindenképpen különböző anyagi javakat is szállítani kell, amit összhangba kell hozni a lehetőségekkel. És beszélnünk kell természetesen az új integrált jegyrendszerekről is, hiszen el kell érni, hogy egyetlen bérlettel vagy jeggyel a különböző városi közlekedési ágakat lehet használni, közlekedési módokat lehet igénybe venni. Sipel úr van körünkben a mai napon, aki projektmenedzser, Stoa projektet intézett már, és kezelt. Ami azt jelenti, hogy az ETAS intézetet képviseli. Georg Vilka is közöttünk tartózkodik. Ő projektmenedzser és koordinátor. Különböző projekteket koordinál a városi mobilitás területén. A mobilitás jövője és mobilitás struktúrák tudományos csoportot vezeti a Wuppertali klíma Környezetvédelmi és Energiaintézetem. Az összes többi publikáció kitért a mobilitás jövőjére a városokban, az innovációk bevezetésére, az utasszállításra, és a különböző hatásokra, amelyeket a szociális egyenlőtlenség gyakorol a közlekedésre. Professor John Uri, egy további vendégünk a mai napon. A Mobilitás Kutatás Központnál dolgozik professzorként, és annak vezetője is a Lancasteri Egyetemen belül található ez a kutatóközpont. Professzor Uri, pillanatnyilag egy pódium vezetője is, igazgató elnöke is, és tagja a brit szociális kérdésekkel foglalkozó akadémiának. Pillanatnyilag ennek az akadémiának az elnökségének is tagja, más tagokkal együtt tulajdonképpen alapító ja, az említett intézménynek a, a Nemzetközi Szociológiai Könyvtár nevű sorozat kiadója is, egyben egy szerkesztője, és az Európai Research Council több intézeténél dolgozik. További vendégünk professzor Werner Rotengatter, Rotengatter professzor Business Engineeringet tanult, és a Karlsruhei Műszaki Egyetemen mit? professzor. A világkutató csoport közlekedési közlekedéssel foglalkozó részének az egykori elnöke, most pedig a Deutsche Bahn a német vasútak tanácsadó testületének tagja és a német logisztikai társaság társelnöke. Úgy vélem, hogy érdekes vitára nyílik lehetőség az városi közlekedés jövőjével kapcsolatban. Mint már elmondtam, jelentős kihívásokkal szembesülünk, hatékony, környezetkímélő közlekedésre van szükség, jobban integrált közlekedési módokra van szükség, és integrálni kell a város fejlődését és a közlekedés fejlődését. Malcolm, most megadom neked a szót, talán egy néhány bevezető szóval te is hozzájárulhatsz a vitához. Malcolm nem kíván bevezetőt mondani, ezek után ilyen Sipel úrnak adok szót, és arra vagyunk kíváncsiak, hogy hogyan látja a városi közlekedés jövőjét. Köszönöm szépen, én is szeretnék üdvözölni Önöket. Egy PowerPoint előadást készítettem, azt hiszem még kettő ilyen lesz a többi előadó részéről is. Igazán érdekes nap volt ez, és eddig csak egy PowerPoint point előadást hallottunk, de talán ez most jól jön, mert elég sok kép van rajta. Rövid áttekintést szeretnék adni arról, hogy mi hogy látjuk a városi közlekedést de ez egy kicsit messze van már, úgyhogy vissza kellene két diával lépni. Egyel előrébb, kéri az előadó. Forward, just yes, okay. So it's a project Technológiai opciók a városi közlekedésben. Ez a címe a projektnek. A paradigmák megváltoztatása és ígéretes innovációs lehetőségek, amelynek a célja fenntarthatóbb városi közlekedés. Egy éve folyik már ez a projekt, úgyhogy körülbelül fél úton járunk. Úgyhogy végeredményeket nem tudok ö, felmutatni, inkább csak hozzá szeretnék járni a vit, járulni a vitához, gondolatokat ébreszteni. És ahogy a felsorolásban látható, Pillanatnyilag a jelenleg kialakuló technológiák, koncepciók foglalkoztatnak minket, de itt sokkal többről van szó, mint pusztán városi közlekedésről, ahogy ezt már hallottuk. Tehát megpróbálom ezt egy kicsit alá is támasztani ezen a ö, diagramon. A közlekedés változó rendszer, és a projektünk célja az, hogy megértsük azt, hogy mire van szüksége a fenntartható közlekedésnek, és milyen innovációs megoldásokra van szükségünk. Tehát különböző szemszögekből kell megvizsgálnunk mindezt. Vannak bizonyos keretfeltételek, mobilitási ö, modellek, modellek és más modellek is, amelyeket figyelembe kell vennünk. Ugyanakkor szeretnék rátérni az első témára is, és kicsit részletesebben ö, szeretnék szólni a negyedik és az ötödik pontról, tehát az első háromra röviden térnék csak ki. Hallottuk már, hogy milyen környezetvédelmi és ökológiai kihívásoknak kell megfelelnünk, beszéltünk már arról, hogy az olaj nem nagy mennyiségben áll rendelkezésre, milyen kihívások vannak a környezetvédelem terén, és körülbelül 100 milliárdot veszítünk euróban a dugók miatt, aztán az egészségügyi aspektusai is még ennek a az 5 és 29 éves korosztály körében ö, gyakorlatilag nagyon nagy a halálozási arány. Ezek kívül különböző tendenciák befolyásolják, változtatják a közlekedési rendszereket. Ott van a korosodás, egyre idősebb a lakosság, nyilván különböző mobilitási elvárásokkal. Aztán ott van az urbanizáció, ami megint csak rendkívül fontos aztán egyre nagyobb a ö, dugó, nem csak a, ö, az áruszállítás, hanem a személyszállítás terén is. Ez nagyon érdekes dolog, mert nagyon sokan foglalkoznak azzal a témával, hogy a mobilitási tendenciák változóban vannak. Legalábbis a fiatalok úgy tűnik, hogy már nem érdeklődnek annyira a, az autó iránt, tehát nem annyira akarnak autót, mint amennyire mondjuk egy generációval ezelőtt főleg a városokban. Nyitottabbnak tűnnek a különböző más választási lehetőségek iránt, mint hogy jaguárral rendelkezzenek. Ez volt az egyik kérdés, amiről szó volt a mai délelőtt során. Az egyik grafikon itt látható önök előtt, amely alátámasztja, hogy a 18-29 éves korosztály hogyan gondolkodik az autó tulajdonlásról. Itt úgy látjuk, hogy csökkenő a tendencia, ennek persze ok, többféle oka lehet. De úgy tűnik, hogy a fiatalok számára fontosabb az, hogy intelligens telefonnal rendelkezzenek, internet elérhetőségük legyen, szociális kapcsolatokat teremtsenek, mint hogy autójuk legyen. Lehet, hogy ez megint változni fog, de pillanatnyilag úgy tűnik, hogy ez a helyzet. Majd amikor idősebbek lesznek, gyerekeik lesznek, lehet, hogy megváltoznak és másképpen gondolkodnak majd. Egy másik dolog, ami meg fog változni a közlekedési rendszerben, a különböző kívánságok és a paradigmák. Az 90-es években, az 50-es években, 60-as években sikeres lépések voltak a 70-es évek szempontjából. Ma már nincsenek ilyen autóbarát városok. Volt egy elképzelés, egy vágy, és ez beteljesült. A 90-es években volt a liberalizáció, liberalizáció most pedig fontosabb a másik aspektus. Úgyhogy itt is érdekes megoldásokat várhatunk. És persze nem tudjuk, hogy mi lesz a következő időszak slágere, Úgyhogy a mobilitásra ezek az elképzelések mind hatással vannak, és ezek változnak is az időkkel. Ezen a listán most már a technológiákra térnék át, és a különböző modellekre, mert ugye a közlekedési rendszer rendkívül összetett rendszer, széles körű rendszer, és hát az embernek, amikor elemzi, valamit a középpontba kell helyeznie, most a technológiákra szeretnék koncentrálni ezért. Természetesen, ami a technológiákat illeti, vannak alternatív technológiák, nem akarnék itt most részletekbe menni, már nagyon sok minden kibeszélt erről, de úgy gondolom, hogy tudományos szempontból még mindig nyitott a kérdés, hogy a jövőben melyik technológia az domináns. Nyilván a metanolt is felvehettem volna ide. Aztán vannak elektronikus, akkumulátoros járművek, ami úgy tűnik, hogy jó megoldás a városi közlekedésre, aztán hibrid technológiák, aztán vannak az égőkamrás rendszerek, a hidrogénnel, a bioüzemanyagok, első-második generációs, a folyékony földgáz, a CNG. Ugye a személyszállításról beszéltünk eddig, de nem szabad elfeledkeznünk a tömegközlekedésről sem, mert ez rendkívül fontos. A tömegközlekedés terén is bevezethetjük az alternatív üzemanyagot, mert ott mindig több járművel rendelkezünk, ami nagyobb lehetőséget biztosít. Ugye a busz esetében tudjuk, hogy hova megy, nagyon könnyen kiszámítható tehát, hogy mennyi a fogyasztása, ugyanazt az utat teszi meg minden nap. A hibrid buszokkal is kísérleteztünk, trollibuszokkal, amelyek elektromos áramot használnak. Úgyhogy ez a terület megint csak olyan terület, ahol nem csak az személyszállítás terén, hanem a tömegközlekedés terén is változik az élet. Nyilván említettük az informatikát is, a kommunikációs technológiákat, amik rendkívül fontosak. Ezek megváltoztatják a közlekedési rendszereket is, nem csak a jövőben, már ma is láthatóan. Vegyük csak a jegyeket, amik teljes mértékben megváltoztak. Húsz évvel ezelőtt ilyen nem volt. Ugye mindenki Uh, tapasztalta a távmunká lehetőségeket. Tehát most volt egy videokonferenciánk, aztán az intelligens logisztika, hogy csak néhányat említsek. És persze mindig nagyon nehéz ilyen kontextusban kiszámolni azt, hogy pontosan milyen hatása lesz ennek az éghajlatváltozásra, mert ezek a technológiák mind-mind segítenek abban, hogy a rendszer kapacitását javítsuk, és ahogy ezt elérjük, már is szembe találjuk magunkat azzal a veszéllyel, hogy további közlekedési lehetőségeket biztosítunk, úgyhogy eléggé veszélyes ezeknek a hatásáról beszélni, de szerintem az, az informatika itt is fontos. Csak egy rövid példával szeretnék élni. A kereskedelemben. Ez a DHL három hónapos kísérleti programja az informatika alapján ellenőrzik a teszt jármű, a kísérleti jármű bevaló berakodást, illetve azt is, hogy merre jár ez a jármű, ennek segítségével dinamikusan lehetett optimális utakat találni a közlekedés számára egy másik dolog, ami megint csak elhangzott a mai napon, és egy kicsit a német vita inspirálta ezt, mert pillanatilag folyik a vita, mégpedig eléggé intenzíven, az autók közös felhasználásáról. Ugye ez a mobilitásból indult ki, nagyon sok jelentés, készült például. Az első, az elmúlt egy vagy két év során kezdtünk el beszélni erről, és az autók közös felhasználásáról már megint csak több járműről beszélhetünk ebben az esetben, ami nagyon jó lehetőség új üzemanyagok felhasználására. Ugye az elektromos autót rövid távra lehet felhasználni, ha az ember csak a városban akar közlekedni, és föl lehet használni például egy dízelüzemű autót, abban az esetben, ha nagyobb távolságot akar megtenni az ember. Nem akarok most megint csak részletekbe bocsátkozni, csak szeretném felhívni a figyelmet erre a további elképzelésre, mint az autók közös használatára. Olyan 500 ezer felhasználónk van Európában már, ez több európai városban is beindult, és rendkívül előteljes a növekedés ezen a téren. Ezen kívül van egy új megoldás is a Ulmban vezették ezt be, a Daimler vezette be. 200 smart autót használtak fel erre a városban. Az ember a jogosítványa segítségével valami nagyon olcsó megoldással juthat hozzá, és tényleg sikeresnek bizonyult, mert több mint 20 ezer ember használja, és Ulmban 200 ezer lakos van, tehát ez már azt jelenti, hogy a lakosok 10%-a használja. Naponta 700 ezer utat tesznek meg ezek az utak, ez tényleg sok. Austinban is hasonló projekt indult be, és eléggé innovatívnak találták ezt. A Peugeot és mások is ö, nyilván követik. Úgyhogy nagyon érdekes üzleti modellnek bizonyult. Itt az e-mobilitás, az autólib, a közös használat. A párizsi ö, polgármester ö, elképzelése és ötlete volt ez. Ö, hasonlóképpen az bicikli ö, megoldáshoz, úgyhogy Párizsban ö, több mint ezer helyen lehet ö, leadni, illetve ö, felvenni ezeket az autókat. Aztán itt van a biciklik használata, közös használata, egyre vonzóbbá válik ez az elmúlt évek óta, de már különböző generációk is ö, léteznek. Megint az ICT a kulcsa ennek az egésznek. Nem a biciklik az újdonságok, hanem hogy mi az, ami az egész körül kialakult. A negyedik generációnál tartunk már, sokkal rugalmasabb lesz a leadási lehetőség, intelligens kártyákat lehet használni, tehát tényleg az ICT teszi lehetővé azt, hogy kényelmesebben lehessen ezekhez a biciklikhez hozzájutni, mégpedig sikeresen. Csak röviden szeretnék még egy dologról beszélni, annak alátámasztására, hogy mennyi újdonság van. Ez például egy börtönön belüli gyors szállító eszköz. Az elképzelés az, hogy amikor az ember eljut az állomásra, akkor csak megnyom egy gombot, és beszáll ebbe a kis fülkébe, akár csak egy villamos. De ugyanakkor megvan az embernek a saját magánszférája, úgyhogy a mobilitást és a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 Köszönöm szépen Jens Sipa úrnak. Most pedig Georg Vilkének adom át a szót. És talán hallhatunk majd a biztonságról, illetve a jövőbeli közlekedési módok áráról, megfizethetőségéről, úgyhogy nagyon kíváncsiak vagyunk az ön véleményére. Köszönöm szépen a meghívást. Kicsit fáradtak vagyunk ilyen késői órán, ezért rövid is leszek. Tézisszerűen szeretném előadni három pontban azt, amit terveztem. Az első egy egy urbánis, egy, egy városi közlekedést vizsgál a foszilis tüzelőanyagot utáni korban, és e, itt kitérek az új mobilitási kultúrára, végül pedig egy olyan dologról szeretnék beszélni, amely eddig nem merült fel a mai napon. A kérdés tehát az, amit harmadszor vizsgálok, az a mobilitás és a szociális egyenlőtlenség viszonya. Először is hogy hogyha mobilitásról beszélünk napjainkban, akkor ez azt jelenti, hogy általában az automobilitást értjük ez alatt, hogyha mobilitásról beszélünk, akkor ez tehát a referencia. És ha hozzám hasonlóan a rendszer szerű megközelítést alkalmazok a mobilitásban, akkor azt kell, hogy mondja, hogy az automobilitás egy szoció technikai rendszer oly módon, hogy ez önmagát újra termeli, tehát a saját feltételeit termeli újra, akarom ezzel mondani, és így önmaga túléléséről is gondoskodik. A mobilitás és a modern élet egy rokonságot jelent, tehát a modern társadalmak egyik központi lényege éppen az, hogy differenciálódás játszódik le a mobilitáson belül is, és a mobilitás éppen ennek adja az egyik fontos részét, és a differenciálódás egyik legfontosabb eszköze az automobil, hiszen térbeli differenciálódást tesz lehetővé, ezzel egyidejűleg azonban egy szükséges integrációt is lehetővé tesz. Na persze ez most absztrakt volt, amit mondtam, de mit is jelent ez az elvontság? Végül is azt akarom mondani, hogy nagy a valószínűsége annak, hogy a jövőben is az automobilitás lesz az a rendszer, ami a boltítási rendszerünket nagyban befolyásolja. Sipel úrtól az imént hallottuk, hogy milyen részeket érhetnek el az egyes milyen részarányokat érhetnek el az egyes eszközök, erre majd nyilván a vitában ki kell még térnünk az elektromobilitás nagyon fontos dolog, ez is többször szóba került ma már, ez a posztfoszilis mobilitásra való áttérés során alternatíva nélküli. Nagyon hatékonyan lehet a de energiát felhasználni, a klímavédelem is ide tartozik. Ez mindenképpen teljes joggal véleményem szerint komoly előnyt jelent az elektromobilitás javára. Újra és újra hangsúlyozni kell azonban azt is, és nem lehet eléggé hangsúlyozni, hogy a klímavédelem és az ellátási biztonság csak akkor igazán érdekes, hogyha a megújuló energiaforrásokat tudunk ehhez felhasználni. Ez akkor is érvényes, hogyha a helyi városi közlekedést vizsgáljuk, amely már régóta megvan, illetve a sínhez kötött közlekedést is bevonjuk az általános vizsgálatba. Minden esetre elmondhatjuk, hogy a városi mobilitás réteg lesz a jövőben, a saját gépjármű, automobil mellett megmarad a városi közlekedés, tömegközlekedés, és újfajta megközelítések is teret nyernek. Itt döntő jelentőségű az én szemszögömből az, hogy rugalmasabbá kell tenni ezeket a koncepciókat, ami azt jelenti, hogy a felhasználási lehetőségeket közelíteni kell az automobil lehetőségeihez. Ez végül is azt jelenti, hogy a már ismert automobil felhasználási lehetőségek alkottak egy referenciát, és ez mindenképpen jelentős esélyt jelent a jövőre nézve, ha képesek vagyunk az említett lépéseket megtenni. Viszont csak olyan mértékben lehet sikeres egy új közlekedési mód, hogyha az automobilhoz, a saját autóhoz képest komoly előnyöket is kínál, tehát ha választani kell alternatívaként a kettő között, és nem azzal az igényel lépnek fel, hogy az emberek szokásait meg akarják változtatni, vagy befolyásolni akarják. Hallottuk a carsharinget, ez a hagyományos carsharing, és van ennek eh, egy eh, rugalmasabbá tett rendszere. A hagyományos carsharing, a közös autóhasználat azt jelenti, hogy a felhasználásba bele akar szólni, tehát meg akarja változtatni, befolyásolni akarja. Eh, az újabb rendszer ezt nem kívánja megtenni. Ez mit is jelent a jövőre tekintve? A carsharing mm, klasszikus módja legyen ez vagy, és a car to go-t használjuk. De hát egyfajta szolgáltatást kínálunk, nem csak egy terméket, tehát az Opel vagy a General Motors a hagyományos carsharinget tudja kínálni. És az iménti érvek alapján a teljes átállást még nem látom. Minden esetre megújuló energiából származó új rendszert lehetne kialakítani a városokban, ami a légi közlekedést és a teherszállítást illeti itt kiegészítő meghajtásokat kéne alkalmazni biogázzal például különböző faktorok figyelhetők meg a költségek például az átállás időszak, az megújuló energiaforrásokra, stb. szükségesé teszi, hogy hosszabb időtávra tervezzük. Természetesen nem tudjuk most megmondani, hogy ez mennyi ideig fog tartani egy evolúciószerű átmenetre, egy fokozatos átmenetre számítunk, de van olyan elképzelés is, hogy áttörésszerű átalakulás alakul ki. Az új mobilitás kultúra, amely az új keretek között kialakul, mindenképpen rendszert igényel, és ennek az alapja a szociotechnikai rendszer. Itt arról van szó, hogy az akkumulátoros autók komoly előnyöket kínálnak, és ennek az eredménye nem csak az lesz, hogy kevésbé használják a háztartáson belül a hagyományos autókat, hanem adott korlátok között, hiszen sokáig kell tölteni, korlátozott a hatósugara, egy fenntarthatóbb mobilitás irányába hatnak ennek a központi gondolatai, kevesebb autóhasználat, több multimodalitás és intermodalitás. Ezek tehát az érvelési minták, amelyekből ismerünk, és amelyeket a kársérink területén már vizsgáltunk. Most kicsit megint csak rövidre kell fogni, hiszen nem tudok a mélyébe menni. Tehát nem a carsharing önmagában a lényeg, hanem az, hogy az emberek viselkedési mintáit kívánták megváltoztatni, és ez oda vezetett, hogy a potenciális felhasználók akkor választanak egy új közlekedési módot, ha ez beleilleszkedik az életvitelükbe is. Megint csak el kell, hogy mondjam, a fenntartható élet és mobilitás stílusok propagandája. Persze ez a környezet barát megközelítés nem mindig fenntartható, de bizonyos társadalmi módokat mindenképpen figyelembe kell venni. Hogyha a különböző élet és mobilitás stílusok abból indulunk ki, akkor nem tételezhetjük fel, hogy egy tabularázát csinálhatunk, hanem fokozatos átmenetből kell kiindulni. Tehát a, már egy meglévő magatartás mint a megtartása mellett kell előnyt kínálni ami azt jelenti, hogy tranzakciós költségeket érdemes megfizetni a felhasználónak másrészt pedig Ján Csipel ezt már előjáróban elmondta, amit én is akarok, egyébként az ebédszünetben beszéltem már vele erről. Minden esetre Németországban vannak olyan diagnózisok, hogy bizonyos lakossági csoportokban az autó státusza csökkent, a mobiltelefon például előtérbe került inkább, de ez már elhangzott, vagy a szociális hálózatok és azt is sikerült megállapítani az elmúlt időszakban, hogy 2002 és 2008 között a fiatalabbak Németországban a személygépjárművet kevesebbet használják, és a városi közlekedést inkább igénybe fezik, de Jan Sipl már arra is utalt, ki kell várni, hogy ez a viselkedési minta stabilabbá válik-e, hogy egy új életciklusban, egy új élethelyzetben, adott esetben új követelmények alakulnak ki, ha családot alapítunk, ha háztartást alapítunk, könnyen elképzelhető, hogy ezek a viselkedési minták túlhaladottá válnak. Hm. És a másik pedig nagyon fontos, mennyire fúzióképesek ezek Nyugat-Németországban a nők, az idősebb generáció, a városi lakosok esetében megállapítható. Tehát mondom, Németországban mm, ez a helyzet, hogy a gépjármű státuszszimbólum jellege csökkent. Tehát egy ilyen fajta átalakulás tényleg megfigyelhető. A túl nagy elvárás szerintem elhibázott lenne ezen a területen. Ilyen változások újra és újra előfordultak, ha végig gondoljuk a dolgot, de az automobil végét még nem értük meg, mindeddig pedig már egy ilyen könyv is írodott Németországban a 90-es évek végén. Még egy megjegyzés, ez a harmadik. Mi az a kielégítő mobilitás, a mobilitás esélye? Ez mindenképpen feltétele a modern társadalomban annak, hogy részt vegyünk és ne rekesztődjünk ki a társadalomból. De olyan intézkedéseket meg kell hozni ezzel párhuzamosan, amelyel a közlekedés fenntarthatósága javul és időközben arra is figyelni kell, hogy szociálisan hátrányos helyzetűek ne szoruljanak ki a közlekedésből, vagy ne váljon nehezebbé számukra a közlekedés. Éppen ezért a posztfoszilis rendszerben újra és újra figyelembe kell venni azt, hogy a szociálisan hátrányos helyzetű csoportokra a mobilitás változása hogyan hat ki, és a lehető leggyorsabban kell reagálni az esetlegesen kialakuló problémákra. mulțumim uh, domnului uh, Georg Vilke uh, pentru prezentarea. Köszönjük szépen Georg Vilkének. Meggyőződésem, hogyha vitát folytatunk a városi mobilitásról, akkor természetesen a városfejlesztés új tendenciát is meg kell említeni, hiszen a közszolgáltatásokat hozzáférhetővé kell tenni az idősebb emberek számára, az egészségügyet meg kell tudni szervezni, ezt is hozzáférhetővé kell tenni az idősebb emberek számára, és folytathatnánk a sort is, és természetesen vonatkozik ez a gyermekekre is. Mindez természetesen komoly befolyással lesz a fiatal családok életére, hiszen bizonyos minták, preferencia minták megváltoznak az egyes közlekedési módok vonatkozásában. Most pedig John Öri úrnak adok szót, a Lancasteri Egyetem képviseletében van jelen. Öri professzor úr szociológia professzora, a Cambridge Egyetem, University of Cambridge oktatója, és az Európai Tudományos Tanács tagja, az értékek, meggyőződések és viselkedési minták kutatója, a kutatócsoport munkája. Néhány Changing Climate az egyik munkája, amely 2010-ben jelent meg, de a Mobile Lives, vagy az Electric Vehicles azok a művei cikkei, amelyeket 2010-ben tett közzé. Öri professzor úr pedig két új publikációt is megemlít már, amelyek jövő évben jelenek majd meg. A mostani elődősorban a klímaváltozás és a társadalom és a mobil módszerek úgy gondolom, hogy új kutatásainak, publikációinak egyes megállapításait is láthatjuk majd az előadásában. Örülök, hogy a körünkben tartózkodik a mai napon, professzor úr. Köszönöm szépen. Nagyon rövid leszek. És arról fogok beszélni, hogy hogyan gondolkodunk az autókról, az autók rendszeréről, és hogy vajon milyen szociális, technikai rendszerek követik majd az autókat. Ezt a terminológiát használták itt az előttem szólók. Azt hiszem nagyon nehéz meglátni ebben a rendszer szerűséget. Milton Friedman azt mondta, hogy nincs ingyen ebéd. Azt hiszem ez egy nagyon ide illő, találó mondat amikor is az ellentmondásokat próbáljuk felfedezni a különböző szociotechnikai rendszerek között. Én hangsúlyoznám a szociális és technikai jelenleget. A legösszetettebb és legbonyolultabb dilemmák ezek a mobilitással kapcsolatban. Tehát mindig a szociális felhasználásról van szó, tehát milyen életformákba ágyazódnak be ezek a rendszerek. Prajna, Arthur közgazdász egyszer úgy fogalmazott, hogy nem történik meg addig a forradalom, amíg nem a, techn- a tevékenységeinket nem a technológiák közé szervezzük. A technológiák nem alkalmazkodnak hozzánk. Tehát egyfajta kölcsönös alkalmazkodásra van szükség, a technológiák és a tevékenységek al- alkalmazkodnak egymáshoz új célkitűzéseket és új felhasználást találunk. És azt szeretném majd részletesebben kifejleszteni, kifejteni a rendelkezésemre álló 6 percben. Tíz témát szeretnék megemlíteni. Először is a rendszerek fontos jelentősége. Nagyon gyakran használják ezt a szót technikai rendszerekre utalva, hogy azt mondják, hogy bizonyos társaságok által, vagy kormányok által, nemzetek feletti szervezetek által kidolgozott rendszerekről beszélnek, de az én esetemben, és sok más író is a rendszert egyfajta keverékként használja. Fizikai folyamatok, szövegek, szociális tevékenységek, üzleti modellek keverékeként. És ezek időnként összeállnak rendszerekké a második felvetésem az az, hogy az új szociotechnikai rendszerek lassan alakulnak ki. Brian Arthur szerint kb. 3-4 évszázad alatt alakulnak ki az ilyen rendszerek, és terjednek el szerte a világon. Tehát például képzeljük el, hogy van egy újfajta mobilitási rendszer, ami kialakul, ahhoz, hogy ennek hatása legyen mondjuk az évszázad közepére, akkor már, legal- már jól kialakulóban kell lennie, ami szerintem nagyon érdekes. Harmadsorban a szociotechnikai rendszerek szerintem nem azért sikeresek, mert technológiai szempontból jobbak a meglevő rendszereknél. Valami más is van itt, amitől az adott rendszer vonzó valamiben más, újfajta lehetőségeket kínál. És, és ezért mondjuk amikor arra gondolunk, hogy miért váltott le egy rendszer egy másikat, akkor gyakran a divat a válasz erre. Én gyakran beszélek a félelemről és az ijedelemről. Tehát valami, valami divatos, valami menő kell, hogy legyen ebben, hogy egy rendszer meghódíthassa a világot, egy új szociotechnikai rendszer meghódíthassa a világot. Nekem nagyon tetszett Virginia Woolf azon megjegyzése, amit 1927-ben tett, amikor az új autóját megvette. Azt mondta, az én új autóm egy új, szabad, mobil levegős, szellős életet biztosít nekem. És nagyon jól megfogalmazta azt a hihetetlen modern fogalmat, amit az autó és az autóban való utazás megtestesített. Negyed sorban, tehát nem csak az üzleti modellekről van itt szó, nem csak ez a kérdés, nagyon sokat beszéltek erről itt a hozzászólók szerintem, hanem a társadalmi modellről is szó van, vagy akár a nagy társadalmi modellről. Persze ezt érthetném brit felhanggal is, ezt a kifejezést, tehát itt ennek a divata, a használata, az elterjedése. És történt már utalás arra, hogy korábbi hatások mondjuk elvezethetnek odáig, hogy egyszer csak átbillenünk egy régi rendszerből egy újba, amikor mindenki összecsúcsosodik. A következő dolog pedig az, hogy nem biztos, hogy egy új rendszer a legjobb lesz. A szociotechnikai innováció története azt mutatja, hogy gyakran a nem, legjobb, nem a legjobb rendszerek győzedelmeskednek. Bizonyos történelmi okokból jön egy rendszer, ahogy Brian Arthur és mások is ezt részletesen leírták, rögzül. Nem feltétlenül a legjobb rendszer rögzül és válik elterjedté. Például az autó történetében is volt három különböző rendszer, már ami az üzemanyagot illeti, és nagyon sokan azt mondják, hogy a benzin alapú rendszer nem volt olyan jó, mint a gőzüzemű rendszer, vagy pedig az elektromos üzemű rendszer, amivel még Ford is kísérletezett a 20. század első éveiben. Tehát soha ne feltételezzük azt, hogy mindig a legjobb rendszer győzedelmeskedik. Hatod sorban pedig. Az innováció története olyan, hogy mutatja, hogy az innováció kiszámíthatatlan, gyakran kívülről jön, és gyakran innovatív társaságok jelennek meg különböző formákban. Nagyon más utat is választhat az innováció, mint amit a korábbi folyamatok mutatnak. Tehát szinte egy új terület jelenik meg. És éppen ezért a jelentős felfedezések története az mindig egyfajta új gondolatok története, amikor jön valaki, vagy valami új, és soha nem a meglévő nagy társaságok vezetik be ezeket az innovációkat, hanem az innováció forrása mindig valaki vagy valami új. És a példámhoz visszatérve nem is Ford vagy a General Motors. A hetedik pedig, hogy az innovációk gyakran együtt járnak a válsággal, illetve a válságokhoz kötődnek, Sokan mondják, hogy ne vesztegessük el egy jó kis válság kínálta lehetőségeket. Hiszen ugye többen nem beszéltek már többféle rendszerről a mai napon. Valószínűleg a válság idején jönnek majd ezek a rendszerek, hogyha például komoly kőolajhiány lesz, komoly áremelkedés, vagy nagyon is a bőrünkön érezhető hatásai lesznek az éghajlatváltozásoknak, mondjuk egy nyugati városban, ami gyakorlatilag elkerülhetetlené teszi azt, hogy egy drámai változás jöjjön, és egy új rendszer terjedjen el. Tehát ezért azt mondom, hogy a változás az nem magától történik, tehát a történetbe visszatekintünk, akkor nem lineáris módon jött a változás, megjósolhatatlan és nem a központi eseményektől függ hanem gyakran válsághoz kapcsolódik. A nyolcadik felvetésen pedig a következő. Hallottuk ma is, hogy újfajta mobilitási paradigma alakul itt ki. Több tényezője van ennek. Változnak a politikák, változnak az üzemanyagok, amelyeket a járművek használnak. De még az anyagok is a járművek anyaga is megváltozik, aztán hálózatokat hoznak létre, intelligens újra töltést vezetnek be az elektromos autók esetében, megváltozik a városi környezet, gyakorlatilag az ember az életét a képernyők előtt vagy a képernyőkön szerepelve tölti. Van egyfajta diszraptív innováció is, azt hiszem jól tudnám illusztrálni ezt a folyamatot ezzel a kifejezéssel. Tehát szinte most éljük át ennek az új paradigmának a kialakulását. Egyfajta hálózati mobilitási paradigma, vagy nehez, nevezhetjük ezt digitálisnak is. Nagyon érdekes ez egyébként, mert nem tudjuk, hogy hol kötünk majd ki, hova vezet ez. Most vagyunk a folyamat kellős közepében, és nagyon nehéz a jelenből előre látni, a jövőbe. Egy kicsit olyan ez, mint a szociális hálózatokról szóló ö, film, például a Facebook történetéről. Itt volt egy-két jó megjegyzés. Ugye nem tudjuk, hogy mi lesz ez, hangzott el, tehát ne gondoljuk azt, hogy ez csak annyi, hogy a Harvardi Egyetem hallgatóit köti ez össze, mint egy-két innovátor ezt szerette volna hallani. Tehát kiszámíthatatlan, hogy mi alakul majd ebből ki. A kilencedik felvetés. Nagy-Britanniában készült egy jelentés az elektromos járművekről, és ebben én is részt vettem. Felhoztunk több érvet is, azt mondtuk, hogy hát az elektromos járművek használata nagyon jó, de nem javítanak sokat, hogyha csak a meglévő járművek mellé tesszük őket, tehát azokkal együtt használjuk őket. Mondjuk a gazdagok úgymond egy második autóként elektromos autót használnak, vagy a környezettudatos emberek a Volvo-jukat nagy teljesítményű elektromos autóra cserélők le, hát akkor nem sokat javultottunk a helyzeten. Hát az a kérdés, hogy hogyan tudjuk a helyettesítést befolyásolni. Nagyon nehéz elérni ezt, hogy ez a helyettesítés, ez a csere megtörténjen. És ez az utolsó megjegyzésem is, tehát, hogy ugye nem tudjuk, hogy mi alakul ki, nem tudjuk, mi várható, és éppen ezért nagyon nehéz megfelelő szelektív politikákat kidolgozni. Nagyon sokat beszéltünk a mai napon Kínáról. Szerintem eltörpül majd minden más esemény amellett, ami Kínában történik. Már pusztán Kína mérete és gazdaságának mérete, valamint a lakosságának mérete miatt. de volt egy nagyon híres kampány a 1950-es években Kínában, a maoista rendszer alatt, hogy hagyjunk száz virágot virágozni. Ennek aztán persze más következményei is lettek. Talán ez a legjobb, amit most ö, reklámozhatnánk, úgymond, vagy terjeszthetnénk. Köszönöm. Thank you so much, uh, Professor uh, Uri. Köszönöm szépen, Óri professzor úr. úr uh, Warner uh, Rotengat. Most pedig Werner a professzorat kérem meg, hogy tartsa meg előadását. Ő az Karlsruhe Műegyetemet képviseli. Rotengat professzor úr, mint már elhangzott, a Business Engineering egy jelentős képviselője 2009-ig dolgozott, oktatott a Karlsruhei Egyetemen, jelenleg a Német Logisztikai Társaság társelnöke. Meggyőződésem, hogy a teherszállításra is ki fog térni az előadásában, illetőleg arra, hogy milyen kényszerítő erejű körülmények alakulnak ki a jövőben. Köszönöm a bevezetőt. Hölgyeim és uraim, a közlekedés tevékenység és más gazdasági és szociális tevékenységekhez is kapcsolódik a városi területeken, és ezt a városi struktúra befolyásolja. Úgyhogy ez befolyásolja azt, hogy az emberek hogy kommunikálnak, és hogyan lehetnek mobilak közutakon, vagy tömegközlekedési eszközök segítségével. Először is azt kezdjem azzal a problémával, hogy ez befolyásolja az emberek mobilitását. Tehát ez a nagy kihívás, amit el kell érnünk, a CO2 ö, kibocsátás 12-es szinten kell csökkenteni, nem 5-tel, Úgyhogy ha 2050-ig ezt a tömegközlekedési modellt követjük, 12 faktornyival kell a 90-es évekhez képest csökkenteni a kibocsátást. Ez kihívás, mert gyakorlatilag szinte szénmentes környezetet kell létrehoznunk a közlekedés terén 2050-re. Nos, hogyan lehet ezt elérni? Egyértelmű, hogy a városi struktúrák már nem nagyon fejlődnek, az ázsiai országokban viszont, illetve a harmadik világ óriási városaiban óriási a dinamizmus. Úgyhogy ami a városi struktúrákat illeti, ez inkább a megavárosok kialakulására vonatkozik, nem pedig az európaiakra. Mindemellett vannak még potenciális lehetőségek, amelyeket az európai városi ö, kontextusban el lehet érni, illetve más kontinensek meg a városaiban. Először is, mondjuk vegyük a monocentrikus vagy policentrikus struktúrákat. Ezek segíthetnek a közlekedés csökkentésében. Vagyis a tevékenységek koncentrálása a monocentrikus városban rövid távokat eredményez. A probléma viszont az, hogy mi a helyzet a, a központ és a periféria közötti távolságokkal. A jobb oldalon láthatják, hogyha nem szervezetten fejlődik a város, akkor nagyon sok lesz az autó a periférián, és nem igazán hatékony a központ és a periféria közötti kapcsolat. A másik megoldás a policentrikus fejlődés, és ez megint csak, ha nem irányított, hanem csak a piac irányítja. Az eredmény káosz. Az egyik példa erre Peking az elmúlt 20 évben, amikor egy körgyűrűt építettek, aztán továbbiakat, úgyhogy mindenki a, a körgyűrűkön közlekedik, főleg, hogyha közelítjük a központot, egyre több ember van rajta. Úgyhogy Függetlenül attól, hogy monocentrikus a struktúra, mint Tokió, vagy pedig policentrikus, mint Peking, a lényeg az, hogy a fejlődést egyértelmű tengelyek felé irányítsuk. Tokióban is ez történt, ahol a vidéki területeken kombinálni kell hatékony ö, tömegközlekedési eszközökkel a városba való jutást. Ez rendkívül fontos központi kérdés a szolgáltatások terén. Aztán a városi ö, lakosság sűrűsége is felmerül, mint kérdés. Az ausztrál kutatók már foglalkoztak ezzel a kérdéssel, és gyakorlatilag minden egyes tankönyvben megjelenik az autók mobilitása és a városok sűr, lakosságának sűrűsége között. Bal oldalon van a maximális autó mobilitás, jobb oldalon a minimális Hongkong-Szingapur példájával, középen pedig az európai városok annak függvényében, hogy mennyire sűrűn lakottak a városok. Sankájban, ugye, hogy a kínai példával éljünk, szeretnék ezért Sánkhájról beszélni, hogy hogyan fejlesztették a várost. Ezt a metró irányítja. Úgyhogy 15 éve egyértelmű, hogy a prioritás a metró kiépítése, nem pedig a körgyűrők építése, hogyan ez Pekingben történt. Ma már 12 metró vonal van Sanghajban, és ezek hossza már is 440 km. úgyhogy a leghosszabb metróhálózatról beszélünk a világon. És 2020-ra pedig 22 vonalat terveznek, 760 kilométernyi hosszal, úgyhogy ami a tömegközlekedés illeti, ez rekord lesz. Hát így kell megszervezni a közlekedést egy nagyvárosban. Nem az egyének mobilitásával kell kezdeni, és minden egyes lakos kívánságának megfelelni, hanem tömegközlekedést kell biztosítani a városközpontban. Aztán meg kell oldani azt a problémát, hogy az embereket ehhez a tömegközlekedési hálózathoz kapcsolja, ez pedig azt jelenti, hogy az otthonaik és a metroállomások között biztosítsuk az hozzáférést, ennek a távolságnak a megtételét. Tessék, a régi kép Kínából, az akkori mobilitás, most már sokkal modernebb bicikli mobilitás létezik, Sajnos visszaesett az elmúlt évtizedben a bicikli használat, mert egyre nagyobb az automobilitás. Viszont újra felfedezték Sánkhájban, ahol nem csak a metrót építik ki, hanem az bicikliutakat is, és azok hálózatát. Ami az automobilitást illeti. A kérdés az, hogy hogyan tovább. Akkumulátor hidrogén, vagy más üzemanyagok, bioüzemanyagok hajtotta megoldásra találnak. Nos, ami az elektronikus autókat illeti, itt a motorról az energia előállítóra terelődik a probléma. Mert hogyha hagyományos úton állítják elő az energiát, akkor nem léptünk előre. Úgyhogy, hogyha szenet égetünk, mint ahogy ezt Kínában teszik, az eredmény még rosszabb lesz, mint a hagyományos dízel technológia esetében. Ha pedig a jelenlegi keverékes rendszert használjuk, akkor majdnem egyensúlyi helyzet alakul ki, mert gyakorlatilag itt egy ugrásszerű javulásra van szükség. De nem csak akkumulátorra van szükség, jobb e- elektromos áram előállításra is. Ez pedig a Szaharából egy példa. Valószínűleg néhányan ismerik ezt az úgynevezett Dezetek projektet, ezt a kezdeményezést, amely kb. 15 nagy vállalatot ölel fel, és akik azt tervezik, hogy napenergiát gyűjtenek be a nap elemek segítségével Szaharában, a Szaharában, és ezt elszállítják Európába. A másik megoldás a bioüzemanyagok nagyobb mennyiségben való előállítása, vagy a metanol. Erről is hallottunk. Ezek mind lehetőségek a jövő vonatkozásában, de nyilván a második harmadik generációs bioüzemanyagok is megoldást jelenthetnének, mint tudjuk az első generációsok nem, megoldás, nem megoldások, mert csökkentik a mezőgazdasági hasznosítás szempontjából fontos földterületeket, mert ugye 10 vagy 9 milliárdal leszünk 2050-ben a Földön, úgyhogy ezért hatékonyabb bioüzemanyagok előállítására kell koncentrálnunk. Az egyik például az alga. Ez itt arra példa. Ez is egy lehetőség. Nem azt akarom mondani, hogy ez a legjobb megoldás, de minden lehetőséget meg kell vizsgálnunk, és ezért kutatásokat kell végezni, nem csak a jelenlegi technológiák terén, mint az akkumulátorok. Szerintem az nem előrelépés, hogy Németországban például 2020-ra egy millió elektromos autó legyen. Ez nem előrelépés. Az előrelépésről akkor beszélhetnénk, hogyha megtakarítanánk valamilyen energiát. Ez pedig olyan technológiák segítségével történhet, amelyek megfelelő energiát állítanak elő. Már hallottunk itt a képletekről a vegyészet terén, ez is egy hasonló, ami azt mondja, hogy a POD jobb, mint a BOD, az, ami jobb, mint a TOD, ami jobb, mint az XOD, és végül ez jobb, mint a COD. Panha Chao-tól származik, ezt az idén fogalmazta meg egy konferencián az éghajlatváltozásról és a közlekedésről, és azt jelenti, hogy a gyalogosok mobilitása jobb, mint a bicikli mobilitás, de az még mindig jobb, mint a tranzit mobilitás, és ez a három ö, mobilitás összességében jobb, mint a COD, ami a, az úgynevezett autoorientált megközelítés. Hát gyakorlatilag azt hiszem 30 évvel ezelőtt ezt tanítottuk a kínaiaknak, mikor hozzánk jártak tanulni, most meg tőlük jön ez, mert most már nem csak az egyetemeken tanítják, hanem Sankhájban a városrendezési stratégia része is. A következő kép is fontos, ugyanis nem csak a jelenlegi, már létező technológiákba kell beruházni. Már mondtam, hogy nem lelkesedem csak azért, hogy a, az akkumulátor technológiába és csak egy ágazat kutatásába fektessünk, hanem a koncepciókat is kutatni kell. Azokat a koncepciókat, amelyek szénmentes városokat eredményeznek. Ez például Abu Dhabiban egy város, ahol kísérleteznek azzal, hogy létrehozzanak egy olyan negyedet, ami CO2 kibocsátás nélkül működik. A közlekedést egyébként az emberek oldják meg, nem az autók Nos, a következő képen több európai példa látható, hasonló kezdeményezések, nem akarok itt reklámozni semmit. E, nyilván térre van szükség, és nem mindig lehet mesterséges városokat létrehozni, mint Abu Dhabiban a sivatag közepén. Az európai városoknak teljesen más a struktúrájuk, és teljesen más történelemi háttérrel rendelkeznek, ezért a városfejlesztést be kell illeszteni ebbe a történelmi keretbe. Az egyik példája annak, hogy hogyan lehet változtatni Bécsben, Malmöben és Stuttgartban az állomásokon, mivel Stuttgartban konfliktusok merültek fel a projekt miatt, az emberek nem nagyon örülnek neki, mert olyan drágának tartják, Úgyhogy úgy gondolják, hogy ebből a pénzből valami jobb megoldás is születhetne. De hát végül is a vége a dolognak tényleg jó, mert először is segít a, kö, a tömegközlekedésnek jobb irányba fejlődni. Itt nem városok közötti közlekedésről van szó, a Stuttgarti példa regionális és a helyi közlekedést is magába foglalja. Úgyhogy a helyi tömegközlekedési eszközökhöz jobban hozzá lehet férni, ha integráljuk a ö, távolsági, a regionális és a helyi közlekedési lehetőségeket. A legfontosabb azonban az utolsó képen látható, remélem a legfontosabb dolgokat láthatják ezen a képen, azt láthatjuk itt, hogy a régi állomást hogy válthatja ki egy metró, és így 106 hektár földet lehetett visszaszerezni, amelyet CO2 megtakarításos koncepciók céljából lehet felhasználni. Nyilván nem lehet teljesen megszabadulni a CO2-től, de nagyot lehet előrelépni ebbe az irányba, mondjuk 10 ezer lakos számára, 1500 dolgozó számára, akik kiváló hozzáféréssel rendelkeznek a tömegközlekedéshez. Végezetül a kapcsolatról szeretnék beszélni, a földhasználat, a városfejlesztés és a közlekedés között. Ebben az esetben 25 ezer ember ö, közelítheti meg könnyen a tömegközlekedési eszközöket és saját tapasztalataink alapján ez nagyon sokat segít abban, hogy az emberek a tömegközlekedést válasszák. És gyakorlatilag erről szól a fejlődés a városokban, a tömegközlekedéssel kell kezdeni, mert ez a kulcsa a megoldásnak. És aztán a periférikus területeket meg különböző autók használatával lehet kiszolgálni. Nyilván különböző technológiák segítségével, de ne felejtsék el, hogy mindig ott kell kezdeni, hogy a tömegközlekedési eszközök használatát segítünk. Köszönöm a figyelmüket. Köszönöm szépen, Rottengarden professzor. Szeretnék köszönetet mondani minden szakértőnknek, akik megosztották velünk elképzeléseiket a városi közlekedésről és annak jövőjéről. Nyilván nagyon fontos lenne, hogy a felhasználók elvárásáról is beszélnénk, a különböző közlekedési eszközök vonatkozásában, hogy pontosak legyenek és jó, kényelmes megoldásokat biztosítsanak. Emlékszem, Norvégiában láttam egy példát arra, hogy hogyan lehet közúton átmenni egy városon, és télen, amikor nagyon hideg van, akkor egy csatornát használnak ö, erre a célra, ami lecsökkenti a ö, egy, bocsánat, egy alagutat használnak ebből a célból, és ö, megoldható ö, így a közlekedés, mégpedig jégmentesen. Nos, minden egyes városnak saját stratégiát, politikát kell választania. Európában nagyon kevés sűrűn lakott város van. Németországban a legtöbb városban kevesebben laknak, mint százezren. De ugyanakkor van néhány nagyon nagy város is, ahol több millió laknak. Úgyhogy ezek helyi kihívások, amelyeknek meg kell felelnünk, és konkrét megoldásokat, testre szabott megoldásokat kell találnunk minden egyes városnak. Most pedig Malcolm Harbornak adom meg a szót, és remélem, hogy érdekes vitánk lenne. Köszönöm. Köszönöm szépen, hogy a, az első részt levezetted. Szilvia, nagyon érdekes előadásokat hallottunk. Szeretjük mindig a hallgatóságot bevonni a vitába, de talán az előadóinkat is megkérhetném, hogy mondják el a véleményüket egymás elképzeléseiről. A Sankhai metró térkép meg többentett engem, én nemrég jártam Sankhájban, egy csúcson képviseltem a szakbizottságot, és nem a metrót vizsgáltam akkor, de hát egész hihetetlen ennek a mérete. Két évvel ezelőtt jártam ott és aztán hazatértem Birminghambe, ahol egymillióan élnek, és azt hiszem talán Európa legnagyobb városa, ahol nincs semmiféle metró. Úgyhogy érdekes volt ez az ellentét, érdekes volt ezt megtapasztalni. A Stuttgarti példa is nagyon érdekes volt, már amennyiben olyan ügyekre irányította a vitát, amik az európai jogszabályozáshoz kapcsolódnak. Mert Európában nagyon érdekes, nagyon különböző városok vannak, amire Szilvia is emlékeztetett minket, még az éghajlati körülmények is egész egyszerűen rendkívül mértékben eltérnek egymástól. Tehát vannak olyan városok, ahol lehet sétálni és biciklizni, de vannak olyan városok, ahol az éghajlat ezt nem engedi meg bizonyos évszakokban. Tehát a Stuttgarti például nagyon érdekes, valószínűleg tudják, hogy a Stuttgarti javaslatok nagyon ellentmondásosak voltak. Érdemes lenne talán ezt jobban megvizsgálni, hogy talán kommunikációs hiba volt, tehát nem jól kommunikálták ezt az emberek felé, vagy mi volt itt a problémánk. Talán um, Rotengatter úr hozzá tud ehhez szólni, de akkor kérdezem az első előadónkat, hiszen ő meg tudta hallgatni az összes többi előadást. A Sipő úrtól hallottuk az előadást először, úgyhogy neki adom meg a szót elsőként, és utána persze a, aki túl szerény és nem mer kérdést feltenni, az le is írhatja a kérdését, de látok ott egy jelentkezőt, fel is, teszem, fel is veszem önt a kérdezők listájára, de akkor átadom az előadóinknak a szót. Sipul úr először. A negyedkor nem nagyon lesz vége. Tehát szeretnék arra reagálni, amit már elmondott. A, szerintem kiderült, az én rövid állásfoglalásomból is, hogy tulajdonképpen csak egyet tudok érteni azzal, ami elhangzott. Van egy-két pont, ahol adott esetben egy kicsit konkrétabbnak kellett volna lenni szerintem. Például abban a kérdésben, hogy hogy egy szociotechnikai rendszer mikor lehet sikeres. Ugye arról beszélt, hogy legyen attraktív, vonzó, egy társadalmi modell is szóba került, de szerintem ezt érdemes lenne nyomon követni. Ami pedig Rótengáter urat illeti, itt két dologban tudok reagálni. Egyrészt az energiahatékonyságot említette, ami a kutatási területet érinti, az energiahatékonyság tehát az egyik és ön úgy emlékszem konkrétan azt mondta, hagyományos vagy meglévő technológia, az akkumulátor technológia az, amit vizsgált. Én ezt így összevetve, összefoglalva nem látom helyesnek. A kettő nem lehet versenytársa egymásnak. Szerintem azon kell dolgoznunk mindenképpen, hogy energiahatékonyabbá váljunk, de ezzel egyidejűleg műszaki területen is haladjunk. mindenekelőtt előtt az akkumulátor területén a villany meghajtású autóknak ez a központi eleme nyilvánvalóan. Én ugyan nem vagyok műszaki szakember, de tudom, van az energia területen dolgozó kollégáimtól az intézetben pontosan látjuk, hogy nagyon érdekes, reményre okot adó fejlődés figyelhető meg, és egy minőségi változásra számítunk. Nem 50 vagy 100 év múlva lesz ez, hanem ennél rövidebb időn belül is. Amit még nagyon fontosnak tartok, és ezt igyekeztem egy kicsit érinteni is az én bevezetőmben, sok minden, amit az ember hall itt-ott, és hát önöknél is ezt hallottam ki, a szubtextusban, tehát egy kicsit az ami a szöveg mögött van, az hallik ki az egészből, hogy az a kérdés, hogy a kínálatot tervezzük, a politika is próbálja ezt, tehát ezt úgy szoktuk nevezni, hogy kínálattervezés, aztán a tértervezést is említette, a területrendezést a városon belül, a városfejlesztést. Ez mind fontos persze, de társadalomtudósként, és ezzel térünk vissza az alapokhoz, hogy hogyan változik meg a viselkedés, a magatartás, milyen feltételekre van ehhez szükség. Nagyon nehéz ilyen viselkedés változást elérni, nagyon nehéz értékelni azt, hogy mi is történik. Általában ez csak egy kijelentés szintjén jelenik meg, közlik, hogy van ilyen posztulátum szintjén, jelentkezik ez. Ez egy központi kérdés számomra. És még egy utolsó kérdést engedjenek meg, hiszen mi a jók oldalán állunk, most leegyszerűsítve mondom ezt, hiszen mi a klímavédelem mellett vagyunk, a CO2 kibocsátást akarjuk elérni, tehát mi a jó oldalon állunk, hogy úgy mondjam. Mi más embereket szólítunk meg, ugyebár és a legitimitásunkat abból vezetjük le, hogy létezik egy klíma probléma. És meggyőződésünk az, hogy nekünk jogunk van ehhez, hogy megtegyük azt, amiről az imént beszéltem, de ezt azért megkérdőjelezném egy kicsit. Most természetesen nem akarom, hogy félreértsenek. Mindig a klíma probléma egy alapprobléma, de hogy ilyen önteltek lehetünk-e? amennyire gyakran vagyunk, és ezt magamra is vonatkoztatom. Megengedhetjük -e ezt magunknak? Ez a kérdés. Nos hát, majd a többi előadónk is reagálhat ezekre a felvetésekre, nagyon fontos politikai kérdések ezek, amelyek arról szólnak, hogy mennyire befolyásolhatjuk az emberek viselkedését. Tehát hiszünk-e abban, hogy egy kicsit ösztönözni kell az embereket, Obama fő tanácsadója írt egy könyvet erről, bizonyára tudják, az emberek magatartásának a megváltoztatásáról. Hát mondjuk az árazás, az úthasználat árazása, vagy a városokban a különböző szolgáltatások árazása is befolyásolhatja az embereket. Nagyon közvetlen gazdasági ösztönzők ezek. Van több kérdés itt a közönség részéről. Kívánt valaki egy kérdést feltenni, és utána Zsanovics professzor is szeretett volna kérdezni. Igen, most már látom, hogy hol ül. Tehát először akkor hallgassuk meg a közönség soraiból érkező kérdést. Én Marcelo Forman, Marcelo Folman vagyok, a Renault-nak dolgozom, a francia autógyárnak, és az elektromos autókkal kapcsolatban szeretnék kérdezni. Azt hiszem, nagyon jó előadásokat hallottunk, fontos tényekre hívták fel a figyelmet, de alul becsülték azt a szerepet, amit az elektromos autók játszhatnak a jövőbeni közlekedési rendszerekben. Azért mondom én ezt el, mert a Renault 2011-12-ben négy új modell dob majd piacra, és fontos azt elmondani, hogy az elektromos járművek nem olyanok, mint a még ki nem fejlesztett, alaposan ki nem fejlesztett technológiák. Ezek már az utolsó szakaszban vannak, tehát a piacra fognak érkezni nagy mennyiségben. És azt hiszem, hogy az előadások során talán erre nem hívták fel a figyelmet, ez nagyon fontos. Tehát az elektromos járművek komolyan hozzájárulhatnak az új közlekedési rendszerekhez. Ezt is figyelembe kellett volna venni, valamennyien ismerik ezeknek az előnyeit. Nincs széndiokszid kibocsátás, nincsenek szennyezőanyagok, nincs zaj, tehát ez világos, hogy persze nem kellene túlbecsülni az ilyen járművek fontosságát, hiszen a piaci részesedésük 2020-ban csak 10%-os lesz körülbelül, de azért az előnyöket összevéve nem gondolják, hogy jobban ki kellene ezeket emelni az előadásaik során? Tehát ez több, azt hiszem több előadásra is vonatkozik ez a felvetésem. És egy valamit szeretnék kiavítani egy rossz számot hallottam, Rotengáter professzor azt mondta, hogy ha összehasonlítjuk a jelenlegi tehát, hogyha minden jelenlegi autó az Európai Unióban elektromos áramon, árammal működne, akkor az olyan jó lenne, mint egy ICE flotta. Nem tudom, hogy ezt jól értettem-e. Tehát, hogyha a jelenlegi energiamix felhasználásával még is jobbak lennének, mint a hagyományos autóflotta. Nem tudom, tehát ezt egy kicsit, hogyha jobban megvilágítaná, hogy jól értettem-e vagy sem. Tehát mi az önök véleménye az elektromos autóknak nagyobb szerepet kellene játszani a jövő közlekedési rendszerében? Köszönöm szépen. A bit later and... Malcolm Harbour, erre akkor visszatérünk később, most akkor professzor úr kérdését is majd meghallgatjuk. Én, én is azt értettem egyébként, amit ön mondott, de majd akkor erre megadjuk neki a lehetőséget, a, hogy válaszoljon. Egy valamiről nem beszéltünk, hogy a buszokról, vagy a könnyű buszokról a kis teherszállításban is lehetne alkalmazni ezt a technológiát. Mert ez is nagyon érdekes, nagyon fontos. Környezetvédelmi szempontból is, meg széndiokszid kibocsátás csökkentés szempontból is, fogyasztók szempontjából is. Jovanovics professzor Stuttgartból érkezett, úgyhogy őt azt hiszem a Stuttgarti 21-es projekt érdekelheti. Az Európai Integrált Management Intézetből, Integrált Kockázatmenedzsment Intézetből érkezett, hát a politikusok is mindig ezt próbálják elérni, de nem fogom a kérdését felolvasni, hagyom, hogy hadd tegye fel szóban az előadóinknak. Parancsoljon! That's the one? It's okay? So, as an engineer, I was slightly... Nos, hát mérnökként azért megdöbbentett engem egy picit ez a kínai képlet, amit itt bemutattak. Kerestem mögötte a tartalmat. Nagyra becsülném, nagyra értékelném azt, hogyha megtudhatnám, hogyha, hogy az ön projektjükben hogyan mérik és hogyan vetik össze a kockázatokat és lehetőségeket. És ha már ezt az összevetést elvégezték, akkor az eredményről hogyan tájékoztatják az embereket? Mert ez érinti az olyan projekteket, mint a Stuttgart 21. Köszönöm. Now I'm, uh... Nos, Tolidano úr is jelezte, hogy kérdezne. Azt hiszem a kérdés, amit ön nekem feltesz, az inkább a legutóbbi előadáshoz kapcsolódik. Én nagyon szívesen válaszolok erre, azt hiszem nem a városi mobilitásról szólt, hanem az elektromos autókról, de mindegy. A kérdező. Egyszerűbb, hogyha szóban felteszem akkor ezt a kérdést. Én először is hadd gratuláljak az előadóinknak a nagyon érdekes előadásokhoz és megközelítésekhez. Nagyon érdekes ezeket az ágazatokat így összekapcsolni. Az én kérdésem a következő. Ha megvan a elektromos áramágazat, az információs és kommunikációs ágazat, kiépítettük a marketinget, és nagyon erős egységes piac alakul ki, és mondjuk vezető szerepet játszunk a közlekedési eszközök gyártásában, a gépjárművek gyártásában, de a járműveknek csak az 1%-a elektromos jármű, akkor hogyan tudnánk ezt megváltoztatni? Hogyan tudnánk ezeket a vezető ágazatokat összekapcsolni, hogy Európa ne maradjon le itt az eseményekről? Hiszen attól tartunk, hogy nem sokára más piaci szereplők maguk mögött hagynak minket. A jelenlegi nagyon erős ágazatainkra építhetnénk, ezeket a szektorokat összekapcsolhatnánk. Én fölhoztam egy példát, ugye valaki azt mondta ma reggel, hogy az elektromos autókkal a legnagyobb probléma az, hogy nem eh, tudnak megtenni elég nagy távolságot egy feltöltéssel, de nem biztos, hogy 600 kilométert kell megtenni hétköznap. Elég mondjuk, hogyha 100-200 kilométert képesek megtenni egy feltöltéssel, ez elegendő ahhoz, hogy valaki munkába járjon, vagy elvigye a gyerekeket az iskolába, és sokkal tisztább, mint egy hagyományos gépjármű. Tehát nem inkább erre kellene hangsúlyt helyeznünk, hogy ezeket az ágazatokat összekapcsolni és felhasználni a már meglévő technológiákat a gyakorlatban. Igen, mondja Malcolm, ezzel kísérleteznek a városokban, Birminghamben is például, ahonnan én jövök, ugyan nincs metrónk, de vannak olyan emberek, mint én, akik szívesen használnak elektromos autót a hétköznapi közlekedéshez és ez aztán ahhoz is kapcsolódik, amiről ma délelőtt beszéltünk, illetve a mostani előadásokhoz is kapcsolódik, a különböző gépjármű felhasználási formák, közös, megosztott, és így tovább. És a fiatalok, az is, hogy a fiatalok rájönnek, hogy nem feltétlenül szükséges az, hogy saját autójuk legyen. Nem sok választ el minket a koktéltól, úgyhogy most megkérem az előadóinket. Rutengárter professzor, professzorral kezdek, és projektvezetőnknek hagyom meg majd a zárószavakat, és utána pedig Antonia Correia de Campos tartja a végszót. Tehát először Rottengárter, aztán Öri professzor, aztán pedig Vilke professzor, hogy összefoglalják az elhangzottakat. Nos, köszönöm szépen. Az a benyomásom, hogy sikerült jól közvetítenem a gondolataimat. Az én problémám az volt, hogy támogatnak bizonyos technológiákat. Tehát állami támogatást élveznek ezek a technológiák, amelyeket már jól ismertnek. És hát ez a benyomásom Európában, bizonyos országokban van egyfajta technológiai szakadék, amit meg kell szüntetni mondjuk Kínával, Kínával szemben, mert le vagyunk maradva de én azt akartam kihangsúlyozni, hogy én nem az elektromos autókkal szemben érveltem, hanem az állami támogatás ellen érveltem. Tehát nem kell ezt a technológiát államilag támogatni. Ez nem új kutatás, nem valódi innováció, nem radikális elképzelés. Ez követhetné gyakorlatilag azt az utat, amelyet már más kutatók kidolgoztak más országokban. Nagyon egyszerű az utánzó megközelítése, hát csak azt kell csinálnunk, amit mások már megtettek, de ez nem segít a vezetőpiaci pozíció megszerzésében. És éppen ezért én nagyon komolyan ellenzem az állami támogatásokat. Ugyanez a mágneses lebegő vonatnak a kidolgozása esete. Tíz évvel ezelőtt ez egy hatalmas német kormányprojekt volt, nagy finanszírozást kapott. Hát én azt mondom, hogy ha van ennek piaca, akkor majd sikeres lesz ez a kezdeményezés. De ne fektessenek bele több milliárdot egy olyan technológiába, amelyet elméletben mindenki jól ismer, és csak a marketing hiányzik. Ugyan ez a helyzet most az akkumulátor technológiával, ez az én személyes véleményem természetesen. A második felvetésem pedig a emberek viselkedésének a befolyásolása. Hogyan tudjuk befolyásolni az embereket, hogyan tudjuk elérni, hogy nagy, jobban megbecsüljék a tömegközlekedést, és inkább ezt válasszák az autózás helyett. A válasz nagyon egyszerű. Hát persze, hogy nem lehet átalakítani az emberek fejét, az emberek gondolkozását. Nagyon lassan, nagyon picit változik ez minden generációval. A mobilitás esetében akkor változtathatjuk meg az emberek gondolkodását, hogyha ezt úgy kezeljük, mint a kommunikációt. És láthatunk is erre vonatkozó jeleket, hogy a fiatal generáció ebben az irányban megy. Ugye bár honnan letöltheti az adott szoftverét, ugye a felhő számítógépek, a felhőrendszerű számítástechnika miatt használhatja a mobiltelefonját és egyéb modern technológiákat. Ez mind-mind a mobilitáshoz kapcsolódik. De én nem hiszem, hogy ez a szegmens egyébként nagyon nagy szeletet tud majd magáénak az elkövetkezendő évtizedben. Aztán még azt mondanám, hogy ébredjünk fel a gazdasági valóságokra, az olajárak, az energiaárak az egekbe fognak szökni, és az embereket igenis majd érdekelni fogja, hogy hol tudnak megtakarítani, mert sokkal többe fog kerülni az energia, megpróbálnak majd takarékoskodni. Aztán az úthasználat, Stockholm, Szingapur, London, ezek mind olyan városok, ahol sikeresen vezették be az adóztatást, tehát ugye az út felhasználása után fizetnek az emberek. A finanszírozás nagyon sok esetben komoly akadályt jelent. Tehát azt hiszem, hogy az útdíjak beszedése például jó eszköz lenne, hogy környezetbarát infrastruktúrát tudjunk kiépíteni az így beszedett pénzből. Az innovációról pedig csak egy megjegyzést engedjenek meg. Elhangzott, hogy a radikális innovációt nem lehet előre megjósolni az alapkutatásba lehet befektetni, hogy mondjuk annak a valószínűségét megneveljük, hogy aztán valami jósül ki belőle, de azt nem lehet megjósolni, hogy mi sül ki egy ilyen kutatásból, és hogy fel lehet-e majd használni a gyártásban, a hétköznapi életben. De ez a jó módja annak, hogy a kutatásokba beruházunk, ne a termékeket, az energia megtakarító termékeket támogassuk, hanem a kutatásba ruházzunk be. Köszönöm szépen, mondja Malcolm. A tolmácsok, akiknek a munkáját nagyon melegen megköszönöm. Ők emlékeztettek engem, hogy 14 óra 45 perckor kezdtük a munkánkat, tehát néhány másodperc múlva már nem lesz több tolmácsolás. Én látom, hogy nem sokan hallgatnak tolmácsolást, remélem ez itt nem probléma senkinek, hogy nem sokára már csak angolul tudunk majd egymással beszélni. Tudom, hogy a professzor úrnak ez nem probléma, megköszönöm a tolmácsoknak a munkáját. És emlékeztetek mindenkit arra, tehát, hogy továbbadhatjuk az ülést, de egyébként 7 óra előtt 25 perccel szeretném befejezni. Látom, hogy az elnök is rám néz, elnök azt is rám néz, mert szeretné a koktélját elfogyasztani, tehát rövid időnk van. Uh, um, I mean, one of the big problems about new developments is they involve a lot of... Még egy-két megjegyzés. A nagy, az épületek felhúzása sok betont betonfelhasználását jelenti, és ez is kihat az éghajlatváltozásra. És visszatérnék ugyanoda, amit már mondtam, hogy nincs ingyen ebéd. Senkinek nem jár ingyen ebéd. Tehát ez vonatkozik a jövőre is, amikor kevés szénfelhasználású ágazatokat támogatjuk, azt hiszem ugyanez a reakció mondjuk a Mazda és egyéb ökovárosok kialakítására, amelyekkel a sivatagban kísérleteznek, hát szerintem ezeknek nem sok értelme van. A másik megjegyzésem. Szerintem az emberek viselkedésének, a magatartásának a megváltoztatása nagyon érdekes Egyrészt világos, hogy az emberek magatartása nem sokat változik, bizonyos magatartások nem sokat változnak az idővel. Például Észak-Amerikában az autóvezetés, vagy Nyugat-Európában sem változik ez. Annyira hétköznapi szokássá vált, rutin magatartássá vált az autóvezetés, hogy ez nem nagyon változik. Viszont másút meg hihetetlen változásokat figyelhetünk meg az internet, a mobiltelefonok, az SMS-ek küldése, hihetetlen változások. Tehát egy helyen